szám elveszett, úgyhogy kérem engem is számítson bele, mert én is támogattam. Húha, lehet, hogy itt valami személyiségi sérelem történt. Nos, akkor folytassuk a következő szavazással. Tavares úr, szintén ügyrendi bejelentés. Az én kártyám sem működik nálam van ugyan, úgyhogy szerintem a készülékkel van gond. Talán egy másikat ki lehetne próbálni. Remélem, hogy a műszaki tanácsom hozzájárul majd a szavazás eredményéhez, de minden esetre majd ezt figyelembe vesszük a záró szavazásnál, és kézzel számoljuk meg, hogyha nagyon szoros az eredmény. Nos, akkor folytassuk a következő szavazással szintén a SZIS 2-re történő átállásra vonatkozóan. A 2008 per 839-es határozatról szavazunk. A néppárt azt javasolta, hogy együttesen szavazunk, a többi frakció egyetérte, igen, nagyszerű. Tehát akkor együttesen szavazunk a módosítókról mellette, ellene, tartózkodás, tehát elfogadtuk a módosítókat. És akkor a zárószavazásra kerül sor elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Tavares úr készüléke most már működik. Akkor lezárom a szavazást, Álvaro urat is beszámítjuk, tehát 36-an támogatták, egy tartózkodás, egy ellenszavazattal szintén elsőprő többséggel megszavaztuk, gratulálunk. Folytassuk a következő Európai Parlamenti Tanácsi javaslat menekült ügyi kapcsolattartók, összekötő tisztviselők hálózata, a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózata. Uh, Most hallottam, hogy ez csak egy tájékoztató jellegű szavazás, ugyanis még a tárgyalások folynak, a jelentéstevő pedig ezzel tulajdonképpen egyfajta irányt kap arra, hogy hogyan képviselje minket a tárgyalások során. Kezdjük akkor a nyolcas keller féle módosítóval mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy itt elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elvetettük valóban 21 ellenszavazattal. A tízes Kellerféle féle módosító mellett ellene tartózkodás ugyanolyan többséggel elutasítottuk, 11-es kellerféle módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett ellene tartózkodás elvetettük, 13-as Guillaume féle módosító mellette ellene tartózkodás ezt akkor géppel ellenőrizzük, tehát a 13-as módosító szavazását megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Egy szavazattal, illetve kettővel elfogadtuk. 14-es visszavonták, 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett ellene tartózkodás, akkor ezt szintén géppel kéne ellenőrizni, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 22-18 arányban elfogadtuk, 15-ös módosító mellett ellene tartózkodás elvetettük. 18-as mellette ellene tartózkodás megint csak nehéz megalapítani, de úgy gondolom, hogy elvetettük. Minden esetre ellenőrizzük a 18-ast, megnyitom a szavazást, lezárom. Egyértelműen elvetettük. A 20-as mellett ellene tartózkodás ez csak szoros eredmény, tehát még egyszer ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást, lezárom. 22-18 arányban elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 21-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, illetve ellenőrizni kell a 20-ast. Elfogadtuk 22-18 arányban. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez a 21-es volt, tehát a 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette elnézést, a 23-as következik, tehát mellette ellene tartózkodás elvetettük, illetve ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, tehát elvetettük még Alvaro úr szavazata ellenére is. A 22-es mellett 24-es javítja magát az elnök asszony, 24-es mellett ellene tartózkodás elvetettük, 22-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 22-esről van szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-öst visszavonták, 2-es a preambulum bekezdések mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette, illetve ez okafogyottá vált, az 5-ös mellette ellene, mellette. Kérem, hogy emeljék fel azok, akik támogatják, ellene, tartózkodás akkor ezt is ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 22-18 arányban elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes okafogyottá válik. We take a final vote even if it's a... Tehát akik támogatják a jelentés egészét, kérem, jelentkezzenek ellene tartózkodás. Elfogadtuk, illetve támogatjuk egy ellenszavazattal, úgyhogy sok sikert a tárgyalásokhoz a jelentéstevőnek. Következik Tavares jelentése egy közös uniós letelepítési program létrehozásáról. Itt az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevő is egy együttes szavazást javasol. Most az indoklást nem olvasnám fel. Ez megint csak egy orientációs, vagy nem, nem orientációs, hanem megerősítő szavazás? Rendben, tehát itt az anyagban ugyan orientáció szerepel, de itt mégis tehát megerősítő jelentés, illetve szavazásról van szó. El, mellene, mellette ellene tartózkodás, egy tartózkodás és egy ellenszavazat volt, a zárószavazás pedig géppel végezzük el, mellette, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást igen nagy többséggel plusz Alvaro úr szavazatával elfogadtuk, egy ellen szavazat és egy tartózkodás mellett, úgyhogy gratulálunk Tavares úrnak. A következő Tavares féle jelentés Ismét itt már az szerepel, hogy megerősítő szavazásra kerül sor. Most nem akarom felolvasni az egészet. Szavazzunk tehát az orientációs szavazás végeredményéről mellette, ellene, tartózkodás, két ellenszavazat mellett elfogadtuk. És akkor géppel a zárószavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 40 mellette két ellenszavazattal elfogadtuk, gratulálunk. És akkor ezzel elérkezünk eh, Gál asszony jelentésének szavazatához az Unió emberi jogok és alapvető szabadság szabadságvédelemről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásáról. Egyes módosító, Verzsá asszony mellette ellene tartózkodás elvetettük. Itt a három oldalon keresztül következnek a módosítók kettes, szóbeli módosítóval együtt megszavazható-e mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A második bekezdés Háltala eh, asszony szóbeli módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas Verzsá asszony mellette ellene tartózkodás. Úgy látom, hogy elutasítottuk, de megnyitom a gépi szavazást. Lezárom. Igen, tehát igen, nagy többséggel elvetettük. Négyes módosító mellett ellene tartózkodás elvetettük. Ötös módosító szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos szóbelivel együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszumos egyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes okafogyottá válik, nyolcas, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, illetve ellenőrizzük géppel a nyolcast, megnyitom a szavazást, lezárom, igen, tehát 25-18 arányban elfogadtuk. A 10-es a válik, a 11-es mellette ellene tartózkodás elvetettük, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kompromisszumos kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as, 14-es okafogyottá válik. A 3-as kompromisszumos módosító következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 4-es kompromisszumos, illetve a 18-as módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszumos módosító mellett ellene tartott, elfogadtuk. A 21-es következik mellette, ellene tartózkodás elvetettük. 22-es mellette, ellene tartózkodás elvetettük. 23-as mellett, ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük géppel, a 23-ast, tehát megnyitom a szavazást, lezárom. 24-es, illetve 24-18 arányban elfogadtuk, 21-es mellette. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket, elég nehéz látni. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodás. Úgy látom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, tehát ezt 25-18 arányban elfogadtuk. Ötös kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 28-as. Mellette Elene elfogadtuk. 29-es szóbelivel együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 41 szavazat volt, 40 mellette, egy ellene, nulla tartózkodás. Gratulálok az előadónak. Látható a kijelzőkön az eredmény. Nem? Jó, akkor felolvasom. A következő vélemény Papadopoulou asszony elő, véleménye a természeti és ember okozta katasztrófákkal kapcsolatos megközelítés. Első módosítás mellette ellen tartózkodás. Kettes. Esetleg egyben tudunk-e szavazni? Nem. Az első háromról. Az egyesről már szavaztunk, kettes, hármas, egy blokkban ellen tartózkodás, elfogadtuk. Az eredeti 9-es bekezdés mellette ellene Abstentions. Tartózkodás. Somebody's questioning their group's voting list. Van, aki megkérdőjelezi a szavazólistájukat? Úgy látszik, ezt elutasítottuk, de azért ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Nem, a 9-es bekezdésről szavazunk. 9. bekezdés, eredeti szöveg, az előadó szövege, a 9-es bekezdés, eredeti szöveg tehát. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. 20 mellette 17 ellene nincsen tartózkodás, 11-es bekezdés, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikus szavazással is, 11-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Kérem a szomszédomat, hogy szavazzon, hogyha szabad. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 18 ellene, nincsen tartózkodás. Visszavontuk a négyes módosítót szóbeli módosítás a 12-es bekezdéshez, EPP. Nincsen ellenvetés, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös, Wikström asszony mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosítás, két részben szavazunk. Az ALDE kérésére első rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellett ellene tartózkodás elfogadva. Az első részt elutasítottuk, úgyhogy az eredeti szövegről is szavaznunk kell. Tehát ki van az első szöveg, eredeti szöveg mellett, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosítás mellett ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 12 visszavonva, Záró szavazás. Elektronikus szavazás lesz. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. 41 mellette egy ellene egy tartózkodás gratulálok Papadopuló asszonynak. Azt hiszem ennyi volt. Készen vagyunk a szavazásokkal. Kiváló, köszönöm szépen kollégák. Nagyon hatékonyak vagyunk, ez egy kicsit még meglepő is. Um, Kedves kollégák, a következő témánkra térünk, ez pedig a szexuális visszaélések, a gyerekek szexuális kihasználása és gyermekpornográfia. Kérem, hogyha valakinek beszélgetni valója van, azt kint folytassa. Rendben. Foglalják el a helyüket, folytatjuk a vitát, és a telefonokat kérem kikapcsolni következő pontunk a gyermekpornográfia téma. Ez egyébként a 2004 per 68-as kerethatározat visszavonása. Angelilli asszony az előadója. Első eszmecserére kerül sor. Az első vitát fogjuk most tartani erről. Ez egy bizottsági javaslat, irányelvi javaslat a szexuális zaklatás, szexuális kizsákmányolás és gyermekpornográfia elleni harc témakörében. Ez a javaslat átveszi az ugyanerről forjó kerethatározat helyét, ami egyébként a harmadik pillérhez tartozott. Ez megváltozott a Lisszaboni szerződés nyomán. Ez egy nagyon aktuális és nagyon érzékeny kérdés. Éppen ezért a Libe bizottság teljes figyelmét érdekli. Ez a tagállamok törvényeinek egy nagyon érzékeny területen való közelítése, és nagyon fontos kihatásai vannak. Angelili asszony az előadó, a bizottság és a tanács egy előzetes bemutatását adja ennek a témának Először is Angelini asszonynak adom meg a szót, ő az előadó, azután a bizottság képviselőjét kérem szólásra, időközben remélem, hogy megérkezik a tanács képviselője is. Eddig annyira hatékonyak voltunk, hogy a tanács nem tudott még megérkezni. Angelini asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az irányelv tervezetet illeti, a gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni fellépésről szól. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak. Nem csak formális ez a köszönetmondás, hanem a témát, a tartalmat is érinti. A bizottság nagyon jó munkát végzett. Nagyon jó javaslatot készített ebben a témakörben. Ez a javaslat azzal a célral készült, hogy felváltsa azt a kerethatározatot, amely erről a témáról szólt, a 2004 68-as kerethatározatot, és hogy új rendeletet adjanak ki, amelynek vannak bizonyos pontos prioritásai. Először is a büntetőjogi fellépés tekintetében ami a különböző bűncselekmények elkövetőire vonatkozik, másodszor a javaslat egy sokkal megfelelőbb és sokkal naprakészebb védelmet bizony, biztosít a visszaélések áldozatainak. Ugyanakkor sokkal szélesebb körű stratégiát javasol a bűnmegelőzés tekintetében, a törvényhozáson kívüli szinten is, ami pedig a büntetőjogi szankciókat illeti. A cél az, hogy bűncselekménynek minősüljenek a súlyos zaklatási formák, amelyekre a jelenlegi jogszabályok még nem vonatkoznak. Egy példát mondanék erre. Az új javaslatban ehm, ai fini di sfruttamento generale eh, la proposta a különböző módszerek, amelyekkel bevonják a gyerekeket a szexuális kizsákmányolás útjára viszik őket, már ezek is büntető jogi kategóriának minősülnek, illetve a gyermekpornográfiába való bevonás is. Ez egy olyan definíció, ami figyelembe veszi, hogy kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek helyzetével élnek vissza. Erre a korábbi irányelv szöveg nem vonatkozott még vannak világosabb szabályok ebben a javaslatban, részletesebbek, és ezek a szabályok a szexuális zaklatással kapcsolatban, amely külföldön történik, tehát itt a szexturizmusról van szó. Aztán a gyermekpornográfiai anyagok internetes terjesztése. Tudom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, de teljes mértékben támogatom a bizottsági javaslatot ebben a tekintetben. A cél, az, hogy két fronton lépjünk fel. Az egyik, kellő időben kell a reakciókat megtenni, vagyis hogy blokkoljuk azokat az oldalakat, amelyek pornográf anyagokat terjesztenek. Ugyanakkor az is cél, hogy elérjük ezeknek az oldalaknak a törlését. Olyan oldalakról van szó, amelyek pornográf anyagokat tartalmaznak. Ez egy új megközelítés a gyermekpornográfia anyagok terjesztésére, internetes terjesztésére vonatkozólag. Ennyit szerettem volna röviden elmondani bevezetőként, meggyőződésem, hogy nagyon sok vitatéma lesz még ezzel kapcsolatosan de azért elismételném, hogy ez egy nagyon részletes javaslat, időszerű változtatásokat tartalmaz, és figyelembe veszi azokat az újszerű aspektusokat, amelyeket figyelembe kell vennie, és fel, elsősorban az is meggyőződésem, hogy nagy figyelmet fordít a gyermekek érdekeinek védelmére ez a javaslat. A kiegészítő javaslatokat észrevételeket a kollégák részéről nagyon kíváncsian várom, és nagyon érdekel, hogy mi a bizottság véleménye, de még jobban érdekel, hogy a tanács véleménye mi ezzel kapcsolatosan köszönöm. Most a bizottság képviselőjét kérem fel, hogy mondja el véleményét. Sajnos a nevét nem tudom, de a bizottság részéről fog ön felszólalni, ugye? Kérem, hogy a nevét is mondja el, tehát mutatkozzon be. Köszönöm szépen, elnök asszony, Reinhard Priba vagyok. Én vagyok a biztonsági igazgató, az biztonság, jogbiztonsági igazgatóságon, és elnézést kell kérnem, elnök asszony, hogy egy kicsit későn érkeztünk a pont tárgyalására, hogyha nincsen senkinek ellenvetése, akkor szólnék néhány szót bevezetőként erről a javaslatról, de nagyon örültem, hogy a raportőr ilyen pozitívan gondolkodik a javaslatról, de talán néhány kiegészítő magyarázatot is tudok arról adni, hogy mi hogyan közelítjük meg ezt a javaslatot összefüggésben a korábbi bizottsági javaslatokkal. Nyilvánvaló, hogy amikor a szexuális visszaélésekről, kihasználásról beszélünk, kizsákmányolásról, egy nagyon súlyos téma ez, és ez arra vonatkozik, hogy bizonyos személyek szexuális kielégülést nyernek abból, hogy nekik alávetett személyek kiszolgáltatott helyzetével visszaélnek. Egy bizottsági javaslatról van szó, amely egy korábbi bizottsági javaslatnak a követése. Ez az ugyanerről szóló kelet határozatra vonatkozik, tavaly márciusban mutattuk be, és mivel a Lisszaboni szerződés életbe lépett, ezért ez idő, idejét múltá vált, okafogyottá vált, és ezért javasoltunk egy új jogszabályt erre vonatkozólag. Az új tervezet önök előtt áll, egyszerre új és egyszerre régi. Annyiban mondjuk réginek, hogy elsősorban a tavalyi javaslat tartalmát fogalmazza meg, ugyanúgy, mint az előző, az új javaslat is egyfajta holisztikus megközelítést fogadott el az áldozatok védelmében, illetve az elkövetés megelőzésében, és az új jogi rendszerre épül, tehát magába építi a közelmúltban kiadott Európa Tanácsi Egyezmény tételeit, az ilyen bűncselekmények elleni küzdelmet több fronton szeretnénk megerősíteni. Először is az anyagi jog tekintetében a súlyos formája a szexuális zaklatásnak és a szexuális kizsákmányolásnak. ezek most bűncselekményé minősülnek, ellentétben a korábbi helyzettel. Aztán informatikai környezetben az új formái a kizsákmányolásnak és az aklatásnak, amelyek az internet felhasználásán alapulnak, ezek is bűncselekménynek minősülnek majd, például a gyermekpornográfiai anyagok felvételek megtekintése az a fájlok letöltése nélkül. Azután bizonyos intézkedéseket, rendelkezéseket vezetünk be a bűncselekmények feltárására és üldözésére vonatkozólag. A negyedik változás az a bűncselekményekkel kapcsolatos, külföldi bűncselekményekkel kapcsolatos üldözésére vonatkozik biztosítani kell, hogy a gyermekzaklatásban, szexuális kizsákmányolásban résztvevők törvény elé legyenek állítva, még akkor is, hogyha nem EU országban követték ezt el, tehát szexualizmus keretében. Azután új rendelkezés biztosítja, hogy az áldozatok köz, könnyen hozzáférhetnek jogi jogorvoslathoz, és nem kell részt venniük ők túlságosan sokat kihallgatásokban, úgy próbáljuk ezt megoldani, hogy jogsegét kapjanak ezek a gyermekek, vagy pedig képviselő útján vegyenek részt az eljárásban és azt is meg kell akadályozni, hogy további bűncselekményeket kövessenek el ezek a bűnözők Aztán nemzeti mechanizmusokat dolgozunk ki, hogy ne férjenek hozzá a különböző oldalakhoz, amelyek egyébként általában az EU-n kívül helyezkednek el. Ezek azok az elemei a javaslatnak, elnök asszony, amelyek az alapját képezik annak az a szándéknak, hogy megújítsuk ezt az irányelvet, és meg kell még említenem néhány más összetevőt is, amelyek nagyon fontos tényezők szintén az új irányelvjavaslatban. A célunk az, hogy pontosabb fogalom meghatározást adjunk a gyermekpornográfiára, a pornográf anyagok megjelenítésére, és minimális büntetéseket fogalmazzunk meg a különböző bűncselekménytípusokra. Öt szinten határoztuk meg ezeket a büntetéseket az elkövetési mód súlyosságától függően a tizenévesekre vonatkozó szabályokat is megfogalmaztunk, és sokkal szélesebb körben próbáltuk megfogalmazni azokat az intézkedések az internetes oldalak korlátozására vonatkoznak. Az oldalak blokkolása kiegészítő jellegű intézkedés, amely a különböző tartalmakra vonatkozik, de ez nem helyettesíti a büntetőjogi eljárást. Ez nagyon fontos dolog a javaslat bemutatásakor voltak ellentmondások, félreértések. Nem a törlésnek egy alternatívája ez a blokkolás, hanem ez egy azonnali intézkedés, kiegészítő intézkedésnek szánjuk. Tudjuk, hogy a gyerekek védelme, a szexuális zaklatás, szexuális kizsákmányolás ellen nagyon fontos az állampolgárok számára, fontos aggodalom, és széleskörű konszenzus alakult ki ezzel kapcsolatosan a civil társadalom, a civil szervezetek is üdvözölték a javaslatot, és üdvözlik a bizottság elképzeléseit. Tudatában vagyunk, hogy a parlament számára is nagyon fontos a gyermekvédelem témája. Amikor benyújtottuk ezt a javaslatot, az Európai Bizottság számára nagyon inspiráló volt az Európai Parlament ajánlása. Ez a tavaly február 3-i javaslat, amely a gyermek, gyermekpornográfiáról, a gyermekek kizsákmányolásáról szól. Nagyon sok elemet határozott meg a parlament alapvető jelentőségűként, és ezeket a lehető legnagyobb mértékig beépítettük az irányelv szövegbe, amennyire ezeknek a jogi, ennek a jogi természete megengedte, hogy a tagállamoknak a jogszabályai megfelelően közelíthetőek legyenek. Ez az egyik első alkalom a parlament számára, hogy együtt döntésben, bűnügyi kérdésekben, büntetőjogi kérdésekben is kimondja a véleményét. Ezért nagyon fontos, hogy nyilvános és demokratikus vita zajlik olyan témákban, mint a büntetőjog és a gyermekvédelem. Arra számítunk, hogy az új intézményes szerkezet javítja majd a jogszabályaink tartalmi vonatkozásait is, és a gyermekvédelemben is előrelépést tudunk tenni a legkiszolgáltatottabbak védelmében. Őket nem hagyhatjuk cserben. Köszönöm szépen, elnök azt. Köszönöm. Most a tanács képviselőjét kérem szólásra. Sajnos a nevét nem tudom, hogy kérem mutatkozzon be. Uh, a hozzászólónk még nem érkezett meg. Most megnyitom a vitát, három kérelem érkezett. Végszelen, Baszkolt és Keller asszonyok kértek fog szót. Köszönöm szépen! A bizottság javaslata, amit ma kaptunk meg, igen fontos. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak ez a véleményünk ebben a házban, a frakciótól függetlenül. A szexuális kizsákmányolás és a szexuális visszaélés zaklatás elleni harc a napi rendünkön igen fontos helyet foglal el. A tagállamokban hasonlóan kell eljárnunk, amikor ezzel harcolunk. A határon átnyúló bűnözés, a, az embercsempészet EU szinten erőteljes együttműködést kíván meg. Azt gondolom, hogy kevesen vitatkoznának velem, amikor azt mondom, hogy ha így lépünk, akkor erősebbek leszünk és hatékonyabbak, hogyha az erőnket egyesítjük. Néhány javaslatot meg kell vizsgálnunk, és úgy gondolom, hogy a parlament a tanácsal és a bizottsággal való párbeszéd során hozzájárulhat ahhoz, hogy a szöveg javuljon. Például itt van némi zavar azzal kapcsolatosan, hogy a bizottság hogyan jelentheti ki, hogy nem tart igényt külső szakvéleményre, ugyanakkor azt mondja, hogy hiányzik a pontos megbízható statisztika. Szerintem, véleményem szerint ennek nincs értelme, és szeretném a bizottság véleményét hallani erről. Tudom, hogy nagyon sok kollégának csalódást okozott a 21-es szék a gyermekpornográfia weboldalainak blokkolása. Több tagállamban, például Svédországban weboldalak blokkolása már megtörtént és gyakorlat, de csak önkéntes alapon a rendőrséggel és az internet szolgáltatókkal együttműködve. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak kell ilyen intézkedéseket meghozniuk, és nem szabad ezt szabályozni. Szeretnék egy általánosabb megjegyzést is tenni. Jól ismert, hogy az elkövetők legtöbbje nem található meg az interneten, hanem valahol a gyermek közelében vannak ezek az emberek. Ezek olyan emberek, akik közel vannak a gyermekhez családtagok, vagy esetleg egyházi személyek, tanárok, felnőttek, akikhez a gyermek támogatásért fordul. Szerintem meg kellene nézni, hogy mi történik a családokban, otthon, de közben harcolnunk kell az internetes szexuális zaklatás ellen is, viszont az otthonokban, a családokban előforduló zaklatás ellen is, például egyházakban, gyülekezetekben. Kedves kollégák, üdvözlöm Malmström biztos asszony javaslatát, és várom, hogy szorosan együttműködjünk az előadóval, Angelini asszonynal, az árnyék jelentéstevőkkel, a bizottsággal, a tanácsal, azért, hogy leküzdjük ezt a szörnyű fenyegetést, ami a gyermekekre nehezedik. Most pedig Boszkót asszonynak adom át a szót, mondja az elnök asszony. Köszönöm, Elnök asszony, Birgit Szöpölt helyettesítem, ő az árnyék jelentéstevő és ő most szintén az Egyesült Államokba tart. Azért vagyok én itt. Először is a 21-es cikre való reagálásunk, bizottsági javaslat a gyermekpornográfia tartalmú weboldalak betiltása az interneten. Szerintem a, azt kell tükröznünk, hogy a tartalom a prioritás számunkra, és a weboldalak betiltásával nem kellene élnünk itt az alkotmányos időszakban. Ami pedig a megelőzés illeti, a bizottság javaslata szerintünk nem megy elég mélyre. Kérdésünk a bizottsághoz a következő. Mi az önök szándéka azért, hogy a gyermekek szexuális zaklatását meg lehessen előzni, akadályozni. Az összes tagállam nem e, írta alá a gyermekek védelmére szóló ENSZ egyezményt. A javaslatban a gyermek a 18 éven aluli személyet, szemét jelenti. Ez a megfogalmazás mennyire okoz problémát, vagyis a hármas cikk és az a kor, amikor már saját beleegyezését adhatja valaki a szexuális aktushoz. Másik, a büntetés. Hogyan fogják egyébként kideríteni az ilyen jellegű bűncselekményeket? Hogyan lehet a tartalmat megtudni, vagyis az, hogy történt-e szexuális zaklatás, hogyan lehet ezt megtudni a gyermek részéről? normák és a különböző bűncselekmények. A bizottság konkrét minimális normákat, standardokat javasol. Azt kérdezzük, hogy ezek a minimális standardok összeegyeztethetők a nemzeti jogszabályokkal, vagy további harmonizációt kívánnak. A másik pedig a komoly bűncselekmények esetén ben eh, itt eh, a törlés eh, és a nemzeti jogszabályok milyen összefüggésben vannak. Köszönöm, Keller asszony a következő listán. Köszönöm. Gondolom, hogy mindannyian nagyon is egyetértünk a javaslat céljával. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt a lehető leghatékonyabban, hatásosabban meglépni, mi a legjobb útja módja ennek, és milyen hatása lesz a határozatunknak, mert a jó szándék nem jó döntés, nem mindig jó eredményhez vezet. Ami a pornográf weboldalok szűrését illeti és a blokkolását, szerintem ez nem, jobb, nem a legjobb megoldás, mert igen, könnyen ki lehet kerülni ezt a szűrőt egy-két klikkeléssel. Jobb azokat a weboldalakat betítani, ahol elkövetik ezeket a bűncselekményeket. Lehet ez, származhat ez Európából vagy az USA-ból. Sokszor arra gondolnak egyesek, hogy nem tudjuk elérni ezeket a weboldalakat, de nem így van. Jobb lenne inkább együttműködni azokkal az országokkal, ahonnan származnak ezek a weboldalak Tehát hatékonyabb az, amit én javasolok a weboldalak tekintetében. Ne szűrőt helyezzünk el, hanem inkább tiltsuk be. A bizottság miért nem inkább erre összpontosít? Ön azt, önök azt mondják, hogy a tagállamoknak blokkolniuk kellenük a weboldalakat, és nem kellene őket törölniük. A másik ki fogja eldönteni, hogy mely weboldalakat szűrnek, melyeket nem. Szerintem fontos tudni, mennyire kényes ez a javaslat, mégpedig a szűrés a tartalom alapján, akkor, hogyha nincs közös, nem közös ítélet, megítélés tárgya ez. A másik, a 18 éven alattiak gyermekek, ahogy mondja a javaslat, de a beleegyezés az alacsonyabb. 18 éven aluliak is folytatnak szexuális életet, és azért még ez nem tekintik bűncselekménynek. Ez a múltban is így volt. Xtröm asszonynal egyetértek, a kockázat a gyermekek számára inkább a saját környezetükben fordul elő olyan személyek részéről, akikkel napról napra találkoznak. Úgyhogy a bizottság, ez az utolsó kérdésem, mit szándékozik tenni ezzel kapcsolatosan? Három további hozzászólási kérelem van. Kérem a hozzászólókat, hogy legyenek tömerek. Romér, tömörek. roméro asszony. Nagyon röviden. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, amit már korábban is mondott egy felszólaló, hogy a bizottság magyarázata a blokkolással és a weblap törlésével kapcsolatosan nem egészen világos. Nem tudom, hogy a bizottság miért is tette ezt a megjegyzést a weblap törlésével kapcsolatosan. Szeretném tudni, hogy mit gondolnak arról, hogy miért nem lehet törölni ezeket a lapokat. Gondolom, hogy ez a jobb megoldás. A másik dolog, amiről szólni szerettem volna, az adatokra vonatkozik. Természetesen nagyon nehéz adatokat beszerezni a gyermekpornográfiával kapcsolatosan, de vannak megfigyelő központok például a visszaélésekkel kapcsolatosan, a nők, nőkkel szembeni erőszak tekintetében. Ez a megfigyelő központ talán nevű folytathatna egyfajta adatfeltárást, hogy lássuk, hogy mi a helyzet Európában. Nagyon fontos tudni a statisztikákról is, hiszen hogyha nincsenek statisztikáink, akkor nem tudunk tovább lépni, és homogenizálni kell ezeket a statisztikai adatokat európai szinten. A harmadik téma a feljelentéssel kapcsolatos. A kiskorúak nem jelentenek fel elkövetőket, és nagyon nehéz tudni, hogy hogyan fog megtörténni ez a fajta feljelentés. És ezek általában vagy az oktatásban, vagy pedig a családi környezetben fordulnak elő az ilyen helyzetek. A bizottság nem hivatkozott erre a körülményre. Vannak-e olyan hatóságok, amelyekhez fordulhatnak a gyerekek ilyen bejelentésekkel, talán gondolkodtak-e azon, hogy legyen egy mechanizmus arra vonatkozólag, hogy ezek a bejelentések, feljelentések gyorsan megtörül, megtörténhessenek, és hogy hozzájáruljanak a gyors feltáráshoz? Papadopuló asszony következik. Teljes mértékben egyetértek ennek a javaslatnak a céljával, ez megfelel nekünk. Az utóbbi időszakban nagyon sok szexuális zaklatási esetről értesültünk az újságokból, még a katolikus egyház körében is, és ez bizony megborzongatott minket. Mi a mi generációnk úgy gondoltuk, hogy a család, az iskola, a tanács, az egyház, a társadalom kell, hogy tisztelje a gyermekeket, és védje őket anyaként és nagyanyaként is. Nagyon nyugtalan vagyok, és kérdezem, hogy most milyen társadalomban fogjuk felnevelni a gyermekeket, főként figyelembe véve azt, hogy a tanács, a, az egyháznak el kell fogadni a gyermekeket, és közben a jogaikat megsérti. Hallottam például Törökországban az iskolában a tanár megerőszakolja a lányokat egyes térségekben, és ez nagyon nyugtalanít ez engem, hogy az iskola igazgatója vagy a tanár ilyen szexuális bűncselekményt kövessen el fiatal lányok ellen. A családokban is vannak olyan esetek, amikor az apa, pateász görögül, hogyha a pát eh, levesszük, akkor a teraszon marad, ami szörnyet jelent. Nagyon gyakran az apa szörnyé válik, és ő maga erőszakolja meg a gyermekét, a lányát. Ezek a jelenségek igen nyugtalanítanak engem, és szerintem a javaslatainkban, az EP javaslataiban szerintem meg kell világítani ezt a tényt. Hogyan tudjuk segíteni a szülőket ma, a családot, ezt az intézményt, ami sajnos most változóban van. Úgy gondolom, hogy ki kell alakítanunk közös szankciókat, egy olyan jogalkotást, ami megfelelő és statisztikai adatokat is összegyűjteni, valamint párbeszédet kell az egyházzal, a szülőkkel, a tanárokkal folytatni, és meg kell nézni, hogy mi, mint Európai Parlament, hogyan tudunk segíteni, és hogyan tudunk ehhez az építményhez egy kis építőkövet hozzátenni. Úgyhogy sok mindent kell tennünk. Elnök, nincs több hozzászólási kérelem. Kérdezem, hogy van, aki szeretne még hozzászólni, Blinkevics, itt asszony, aztán Floszt úr. Én tulajdonképpen egyetértek, hogy szükség van egy irányelvre, és minél előbb közös döntésre jutnunk ebben az ügyben. Nálunk például óriási pedofília botrányok törtek ki, és éppen ezért én támogatom, hogy ez az irányelv egy olyan mechanizmus teremtsen meg, ami lehetővé teszi a gyermekek szexuális kizsákmányolásának megakadályozását a saját környezetükben. Ugyanis a szexuális abúzus a családon belül, illetve a közvetlen környezetben is nagyon erőteljes jelenség. Nagyon fontos, hogy intézkedéseket hozzunk a gyermekek védelme és mint áldozatok védelme érdekében. A vizsgálatok keretében e, megfigyelhetők további pszichológiai traumák is. Harmadsorban pedig, ami a honlapok, a gyermekpornográf tartalmat e, tartalmazó honlapok betiltását illeti, én a teljes betiltás vagy törlés mellett vagyok, és nem pusztán a blokkolás mellett, mert ez e, utóbbi nem elegendő. Negyedsorban a gyakorlat bemutatta, hogy a rendőrségi munkatársak eh, nincsenek mindig abban a helyzetben, hogy megfelelő módon végrehajtsák a szabályokat. Nagyon fontos, hogy ezen a területen is fellépjünk, és az irányelvnek ezt a témát is érintenie kell. Köszönöm szépen. Nagyon jó hogy ezzel a témával most foglalkozunk. Itt végül is arról van szó, hogy a az ilyen tartalom terjesztését megakadályozzuk, illetve ezzel ellen fellépjünk az interneten, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy itt megfelelő jelzésekkel is szolgálni kell. Itt most független attól, hogy blokkoljuk vagy töröljük-e ezeket a honlapokat, szerintem az a legfontosabb, hogy a ilyen honlapok szolgáltatói vagy felkínálói ne kaphassanak hangot, nyilvánosságot, és megfelelő büntetőjogi következményekre is gondolnunk kell velük szemben. Egyfajta magatartási kódex, vagy etikai kódex keretében az internetes szolgáltatóknak is végig kellene gondolni az ilyen lépéseket. Itt gyakorlatilag jogszabályokra, szabályokra van szükség, és nem tudom, hogy ezt mennyire lehet büntető jogilag végrehajtani, de arról is érdemes lenne elgondolkodni, hogy a honlapokat mennyire lehet ilyen büntető jogi eszközökkel sújtani. Ez ugyanis további problémákat szülhet. Minden esetre a joghézagokat kell elsősorban kezelni, bezárni, és ezen kívül érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy a büntető jogi lépések nem feltétlenül szabadság megfosztást jelentenek, hanem az esetleges áldozatok kártérítését is. Köszönöm szépen. Még néhány megjegyzést én magam is szeretnék tenni, mielőtt az elnökség képviselőjének, Morino Kobonak megadom a szót. Először is egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondták, hogy az ilyen oldalak törlését kellene elsőlegesen előtérbe állítani. A bizottságtól azonban nem hallottuk, hogy miért részesíteni előnyben a blokkolást. Ha az összes ilyen honlap 50%-a az USA-ból ered, ami nem egy banán köztársaság, hanem az egyik legnagyobb szövetségesünk, miért nem gyakorolhatunk nagyobb nyomást eh, rájuk, hogy lépjenek fel hatékonyabban a gyermekek szexuális kizsákmányolásával szemben? Másodszorban, ezt eh, több kolléga szintén elmondta, a technológia nem jelentheti a megoldást, nem a technológia fogja megvédeni a gyermekeinket. Ugyanis a gyermekeket nagy részt a közvetlen környezetükben élők részéről éri abúzus. És, és ilyen esetben a gyermekeket nem védheti meg a technológia. Természetesen meg kell vizsgálni a technológiai megoldásokat, de ez nem lehet a végérvényes megoldás. Végezetül pedig egy személyes megjegyzést engedjenek meg. Tekintettel arra, hogy az Európai Uniónak hivatalos képviselete van Vatikánban, és Barozó úr hamarosan magas szintű egyházi képviselőkkel fog találkozni, Itt nem bújhat amögé, hogy ezek a kérdések nem közösségi kompetenciák, és ennek leple alatt nem tárgyalni az európai polgárok nevében ezekről a kérdésekről. Úgyhogy ez tulajdonképpen önhöz egy kérés, ezt kérem továbbítsa Barroso elnök úrnak. És akkor most Molino Kobónak adom meg a szót, hogy tegye meg a hozzászólásait, és utána Angelili asszony kap még szót, mint jelentéstevő. Ah, köszönöm szépen, elnök asszony. Képviselő asszonyok és urak, köszönöm a meghívást. Örülök, hogy beszélhetek, megszólalhatok ezzel a nagyon érdekes irányelvtervezettel kapcsolatosan. A bizottság nagyon fontos javaslatot mutatott be. Ezt egyébként március végén mutatták be és azóta tudtuk megkezdeni ennek a vitáját. Az előző svéd és cseh elnökségeknek köszönhetően folytatódott ez a munka. A Lisszaboni szerződésbe életbelépésével a korábbi javaslatok a fogyottá vált, és ezért volt szükség erre a javított javaslatnak a bemutatására. Ez technikai szempontból sokkal jobb megoldást jelent ezek az igen elítélendő cselekmények, amelyekről itt szó van, a gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekmények, a gyermekek a legnagyobb értéke a világunknak, a társadalmainknak, és úgy érezzük, hogy a gyermekek védelme mindennek előtt való, érinthetetlennek kell lenniük a gyermekeknek, és ezt nagyon nehéz biztosítani, nagyon nehéz megérteni ilyen fajta bűncselekményeket. A legjobb az volna, ha nem volna szükség az ilyen irányelvre, hogyha nem léteznének ilyen bűncselekmények, de sajnos nem erről van szó, nem ez a valóság. Léteznek ilyen bűncselekmények, ez egészen nyilvánvaló. Azt kell mondanunk, hogy a tanács minden fellépésében ebből a meggyőződésből kell, hogy kiinduljon, vagyis hogy harcolni kell az ilyen elkövetési formákkal szemben. Mindezzel együtt felvetették ennek a javaslatnak a kapcsán különös, különböző jogi problémákat, amelyek igen érdekesek lehetnek. Például, amikor egy nem létező gyermek képéről van szó a gyermekpornográfia összefüggésében, erre vonatkoznak például a mangák, a japán manga képregények, ahol sokszor kiskorú gyerekeket is ábrázolnak rajzokban, de ezek gyerekek kifejezetten explicit szexuális helyzetben, és ebben is dönteni kell ebben a helyzetben, hiszen ez egy olyan kérdés, amely politikai kérdés, el kell dönteni, hogy az ilyen cselekményekre vonatkozik-e gyermekpornográfia kategóriája. Arról beszélünk, hogy ezek a témák aztán sokszor felmerülnek határzónákban, és nagyon nehéz megállapítani, hogy hol van a határ ezekben a kérdésekben, hogy tehát nem létező gyermekekről van szó. Természetesen, ha létező gyermekről van szó, akkor világos a válasz, de politikai kérdés eldönteni, hogy milyen kategóriába tartoznak a nem létező gyermekek ábrázolására vonatkozó kérdések, hogy ezek gyermekpornográfiának minősülnek-e vagy sem. Aztán, ami a büntetéseket illeti, ez is büntetőjogi politikai kérdés, ez a parlamentre, a tanácsra tartozik. A bizottsági javaslat általában elfogadható büntetési szinteket határoz meg. Másik kérdés, hogy a gyakorlatban hogyan lehet alkalmazni ezeket a büntetéseket, hogy ezek arányosak-e és valóban végrehajthatóak-e. A vita arról szól, hogy ugye 10-12 évnyi gyakorlatunk van ezekkel a büntetésekkel kapcsolatosan, hogyha mondjuk 10-12 éves büntetésről van szó, vagy 6 vagy 8 vagy 4 hónapról, nem ugyanarról beszélünk, ezt a vitát is le kell folytatni. Aztán van még egy nagyon érdekes kérdés, ami az itt említett cselekményekre vonatkozik, a beleegyezéssel folytatott szexuális kapcsolatra. Nagyon sokféleképpen foglalkoznak ezekkel az eseményekkel a különböző jogrendszerek. Nem egységes Európában a beleegyezési jog korhatára. Van, ahol 15, 17 vagy akár 18 év ahol alacsonyabb ez a korhatár, ezek rugalmatlan rendszerek, ez alatt, a kor alatt semmilyen formában, semmilyen esetben nem lehet elfogadni a kiskorúval folytatott szexuális viszonyt. Például Spanyolország esetében 13 év alatt, ami a beleegyezés korhatára, teljesen rugalmatlan a rendszer mi történik azokban az országokban, ahol magas 15, 16, 17, 18 év a beleegyezési korhatár, ott rugalmasabbaknak kell lenni ők a szabályoknak, mert a társadalmi valóság ezt megköveteli, hiszen már egyre alacsonyabb korban kezdik meg a szexuális életet a fiatalok, és ahol magas 17 16 év a korhatár, akkor előfordulhat, hogy mondjuk egy 15 éves lány, aki mondjuk egy 17 éves fiúval jár, 16 éves fiúval jár, ilyenkor ezt már normálisnak tartjuk a társadalomban, és ezeket nem szabad kriminalizálni. Ezek is olyan kérdések, amelyeket nagyon gondosan meg kell fontolni, és a tanácsban is ugyanezt kell tennünk. Nincsen kétség a felől, hogy a gyermek prostitúcióval kapcsolatosan bűncselekményi kategóriának kell ezeket minősíteni. Ugyanez vonatkozik a gyermekpornográfiára is, ezt természetesen büntetni kell, hiszen ez a viselkedési mor, forma hozzájárul egy olyan üzleti forma kialakulásához és fenntartásához, amely elfogadhatatlan és ide kapcsolódnak az internetes oldalak, útján elkövetett elkövetési formák, ezt is büntetőjogi kategóriának kell minősíteni. Természetesen ez is egy olyan kérdés, amelyet önöknek is meg kell, fog, meg kell fontolniuk. Azután a szexturizmus kérdése, ezzel kapcsolatosan ezt a bizottság mindenképpen szeretné felszámolni, és a tanács is támogatja ezt az elképzelést. A hatodik cikk a kiskorúak elcsábítása, legalábbis így fordították spanyolra. Nekem nem tetszik ez a szó, ez egy kicsit azért másképp viselkedik a spanyol szemantika szerint. Itt pontosítanék szívem szerint. A tízes cikkben is van egy olyan megfogalmazás, ami például az átmeneti intézkedésekre is vonatkozik, nem csak a szabadságvesztéses büntetésekre. Aztán itt elsősorban arról van szó, hogy a kiskorú, aki nagykorúságra teszett, kezdeményezheti az eljárást, hogyha korábban ezt nem kezdeményezték. Tehát itt meghosszabbítjuk az elévülési határidőt, és ez egy olyan intézkedés, ami szükséges ilyen helyzetben, és szerepelnie kell ebben a javaslatban. Ami a területen kívüliségre vonatkozó jogszabályt illeti, ezek mindig problematikus pontok, nagyon óvatosan kell eljárni itt, hiszen ez konfliktust vehet, vethet fel a másik országgal kapcsolatban, ha például egy külföldi állampolgár mondjuk az adott országon kívül született, és egész életében az állampolgársága szerinti országban élt, és elkövet egy másik országban egy ilyen bűncselekményt, akkor ezt az állampolgárság szerinti országban kellene megbüntetni. Persze ez sok problémát vet fel, és ezt pontosítani kell, és természetesen azokon a határokon belül, hogy nem szabad, hogy azzal, hogy kiátszva ezeket az állampolgársági viszonyokat el lehessen kerülni a büntetést. Ezeket a tényezőket össze kell valahogyan kombinálni, és jó megoldást kell találnunk, hogy el lehessen kerülni a büntetlenséget ilyen esetekben. Gondolom a bizottság is erre vonatkozólag készítette a javaslatát, hogy ezt a büntetlenséget ki tudja zárni minden esetben. A jogsegély és védelmi, áldozatvédelmi intézkedések, ezeket is még ki kell dolgozni, illetve vannak itt a programok, beavatkozási programok, ez is egy olyan téma, ami nagy vitát vált majd ki valószínűleg a parlamentben és, és a tanácsban is. Ami az internet oldalakat illeti, ez is nagy vitát váltott ki. Megértjük a bizottság aggodalmát, a legjobb megoldás az ilyen oldalaknak a teljes törlése. A probléma az, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet azt megoldani, amikor olyan országokból származnak ezek az oldalak, amelyek nem az Európai Unió tagjai. Ilyenkor a blokkolás az elérhető megoldás, és aztán le kell állítani az ilyen oldalakat, és az egyetműködési egyezmények alapján a harmadik országokkal tudunk megoldást találni. De persze ez nagyon nehéz, ha őszinte akarok lenni, ezekben az esetekben össze kell vonni a blokkolási és a törlési intézkedéseket. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Köszönöm szépen. És most akkor a jelentéstevőt kérdezem, akinek nincs nagyon könnyű feladata, illetve kérem, hogy zárja le az első vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és a tanácsnak is, eh, illetve minden hozzászólónak. Én figyelembe vettem minden hozzászólást, ezeket feljegyeztem. Talán jó lenne, ha az árnyék jelentéstevőkkel tartanánk egy külön megbeszélést ebben a témában, végig vennénk az összes teljesen joggal felmerült kérdést, és ezt követően tartanánk egy vitát a szakbizottságon belül. Úgyhogy most nem térnék ki a tartalmi részletekre, hiszen számos dolog felvetődött, amivel még alaposabban foglalkozni kell. Ezeket át kell gondolni az árnyék jelentéstevőkkel közösen, úgyhogy mindenkinek köszönet. Elnök asszony, köszönöm Angelili asszony, tehát akkor ön kezdeményezi majd az árnyék jelentéstevőktől a további munkát, akkor ezt a 11-es pontot lezárhatjuk, és következik a 12-es napirendi pont, az éves jelentés az alapvető jogok védelme kapcsán. Ez egy nagyon érzelemdús kérdés, rendkívül fontos, ami alapvetően érinti az Európai Unió lényegét, tehát meg is adom Gál asszonynak a szót, mint jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy könnyű kérdés, nem könnyű jó kompromisszumot találni ezzel a jelentéssel kapcsolatosan már tavaly is láttuk. Tavaly kiváló jelentés született végül is, hosszas vitákat követően. Idén ez a kérdés különösen érdekes, és még fontosabbá vált tekintettel az emberi jogok védelmén megfigyelhető újabb lendületre. 2009. decemberét követően megszületett egy kötelező érvényű európai karta ami talán a világon a legkorszerűbb emberi jogi jogszabály. Tehát a erőteljesebb hangsúlyt kell helyeznünk a jelentésben arra, hogy mi történik most. Hogyan tudjuk a leginkább kiaknázni ezt az új lendületet, ami megfigyelhető az emberi jogok védelme területén. Reding biztos asszony kifejezésre jutatta már, hogy ezt az eredményt az egységes belső piac megteremtéséhez lehetne hasonlítani. Tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk leginkább kiaknázni, felhasználni az új intézményeket és mechanizmusokat az európai polgárok javára. Tehát megszületett a kötelező érvényű karta, a az alapvető emberi jogokért felelős biztos megígérte, hogy rendszeres jelentést fog készíteni. Felállt az emberi jogi ügynökség, amely szintén jelentéseket készít, és a programok keretében meg kell említenem még a polgári kezdeményezéseket. És mint ahogy az előbbi szavazás is már említette, itt az egyezményhez történő csatlakozásról is szó van. Minden, e, mindezen eszközöket, mechanizmusokat figyelembe véve elmondhatjuk, hogy megvan a lehetőség arra, hogy egy új megközelítést alakítsunk ki. Én többször átolvastam a korábbi, az előző jelentést, és megállapítottam, hogy ez a jelentés még mindig helytálló, érvényes, és az önök segítségét, tanácsát, együttműködését kérném elsősorban az árnyék tevőktől, ahhoz, hogy egy új megközelítést alkalmazzunk ezen kérdések vizsgálatánál. Talán egy kicsikét más szemszögből kéne ezeket megnézni. Ez idáig egy vertikális megközelítés érvényesült, és hát tekintettel a körülöttünk zajló változásokra és új intézményekre, eszközökre én inkább egy horizontális megközelítést javasolnék ebben az évben, amire még konkrétabban ki fogok térni. Foglalkoznunk kell tehát azzal a kérdéssel, hogy a jelentésünk ebben a keretben hogyan nézzen ki, milyen legyen, milyen kérdésekkel foglalkozzon, és milyen módon. Egyrészt lesznek rendszeres jelentések az alapvető emberi jogokért felelős biztos részéről, illetve az emberi jogok ügynöksége részéről is. Azt kell megvizsgálnunk, hogy ezeket a mechanizmusokat hogyan tudjuk ötvözni ahhoz, hogy egy mindenki számára fontos összképet tudjunk megteremteni. Mit szeretnénk tehát látni? Mik legyenek a célok, ezeket hogyan tudjuk elérni? Ennek lehetőségét kell megvizsgálni. Mit szeretnénk várni ezektől az új intézményektől, mechanizmusoktól? Tehát az ügynökségre gondolok, a különböző civil szervezetekre is, hiszen ezek szerepe is meg fog növekedni a következő években. Majd azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehetne az együttműködést az európai szint, illetve a nemzeti szintek között erősebbre fűzni. a nemzetközi szervezetekkel is dinamikusabbá kell tenni a kapcsolatainkat. És mindez egyre nyilvánvalóbbá válik, minél közelebb kerülünk az emberi jogokra, jogok védelmére vonatkozó ENSZ egyezmény aláírásához. Ez nagyon fontos számunkra, illetve az európai polgárok számára is. nyilvánvalóan foglalkoznunk kell a nemzetközi szervezetekkel fennálló kapcsolataink megvizsgálásával is, akik már kopogtatnak az ajtónk. Milyen típusú együttműködésre lesz szükség, ezt is meg kell vizsgálnunk, és a jelentésben a, természetesen az akadályokkal is foglalkozni kell. Milyen problémákat látunk ma amik akadályozhatják az emberi jogok védelmének megfelelő működését, ami egy nagyon átfogó terület. Három szintet kell említeni. Egyrészt az Európai Bizottság jogalkotási javaslataira gondolok. Van az EU intézményi szint, illetve a tagállami szint. A jogalkotás során következetesnek, következetesen meg kell felelni az emberi jogi karta előírására, előírásaira, illetve az egyes jogszabályok végrehajtása terén is érvényesíteni kell ezeket. Uh, how we can address tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy ezeket a mechanizmusokat hogyan tudjuk felhasználni, amelyek a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével létrejöttek. E tekintetben meg kell vizsgálni, hogy az emberi jogi bizottsággal, a kötelező érvényű kartával, illetve az emberi jogi ügynökséggel hogyan működhetünk együtt. És én megkérném, hogy az emberi jogokért felelős biztos rendszeresen látogasson el a szakbizottságunkhoz ezen kérdések megvitatása érdekében. Tehát összességében én ezt szeretném látni, és ehhez várom az önök tanácsait, illetve együttműködését. Kíváncsi vagyok a véleményükre, hiszen ezt a lendületet most ki kéne aknáznunk ahhoz, hogy új megközelítéssel foglalkozzunk az emberi jogok védelmével. Uh, Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Danuka asszony jelentkezett először hozzászólásra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, Kinga is jól tudja, mint ahogy említette. Igen, hosszas vitákra került sor az előző jelentés elkészítésekor. Az egyik legfontosabb kérdés, ami felmerült, az az volt, hogy miért nem említ a jelentés egyetlen egy tagállamot sem. Ez komoly különbség ahhoz képest, amikor az Európai Unión kívüli emberi jogi kérdésekkel foglalkozunk, ahol országonként megyünk végig. Ugyanakkor az EU-n belül vizsgálva ezeket a kérdéseket óvatosan igyekszünk elkerülni, hogy tagállamokat említsünk abban a jelentésben, amit aztán nagy többség elfogad. Talán ezt a megközelítést kéne megszüntetni, úgy gondolom, hogyha csak általánosságban szólunk a dolgokról, és nem konkretizáljuk az emberi jogi jogsértéseket, akkor nem tudunk előrelépni. Másodszorban említette a bizottságunk és az emberi jogokért felelős, biztos közötti együttműködést. Én egy konkrét példát szeretnék említeni, egy közelmúltbeli példát, Reding asszony meghallgatásakor említette, hogy egy külön munkatárs foglalkozik majd a többnyelvűséggel, a kisebbségi nyelvek védelmével, tehát hogy külön foglalkozik majd ezekkel a kérdésekkel. Említette ön is a kártát, amiben szintén szerepel a nyelvhasználat kérdése. Tehát ez egy új eszköz a kisebbségi nyelvekhez fűződő jogok érvényesítésére. Még egy példát szeretnék említeni. A kabinet hivatalosan itt Reding asszony kabinetjére gondolok, hivatalos kifogásokat tett a kisebbségi nyelvek használatára vonatkozóan, egy letországi kolléga külön említette, említett egy kifogást az orosz nyelv használatával kapcsolatosan a nemi egyenlőség, esélyegyenlőségre vonatkozó jelentésben. Tehát ebben a jelentésben az orosz nyelvet is használták, és emiatt a biztos asszony egyik munkatársa elnézést kért. Mi e tekintetben küldtünk egy levelet Redding asszonyhoz, de erre még nem kaptunk választ. Tehát ez is egy konkrét példa arra, hogy hogyan kellene koordinálni a biztos asszony, illetve a közöttünk lévő kapcsolatokat ilyen érzékeny kérdésekben. Én támogatom azt a javaslatot, hogy erősítsük az együttműködést a mi szakbizottságunk és Reding biztos asszony között. Köszönöm szépen, még egy hozzászólás van a listámon. Kíván-e még szólni? Morvai asszony. Thank you very much. Um, I, uh, I... Köszönöm szépen. Igyekszem ezeket a jelentéseket követni és megérteni az egész új Lisszabon utáni rendszert az alapjogok védelme terén, főként azért, mert én is olyan jogász vagyok, aki emberi jogi kérdésekkel foglalkozik. De el kell mondjam, hogy még mindig rejtély számomra az, hogy az alapjogok az állampolgáraink esetében hogyan lesznek hatékonyabban, hatásosabban védve Lisszabon után. Mi lesz az igazi jelentése annak, hogy az EU az európai alapjogi egyezményt ratifikálta, amellett, hogy a tagállamok már ezt ratifikálták. És mit jelent a kárta, és mit jelentenek a kártával kapcsolatosan létrehozott intézmények? és miután mindketten magyarok vagyunk, Inga is és én is, az előadóhoz lenne egy kérdésem, tudunk használni példákat, például a közelmúltban súlyos emberi jogi sértések példáját tudnánk felhasználni, és kérdezem, hogy ezen példa alapján mit gondol az előadó, mi lesz a döntő változás Lisszabon után az európai állampolgárok védelme jogainak védelme iránt. 1900, vagyis 2006-ban, október 23-án, tudják, hogy Fidesz megemlékezést szervezett az 56-os forradalom alkalmából, és békés tüntetések voltak az utcán. Az előadó is ott volt, én magam is, talán gyermekek is, és a rendőrség több ezer rendőr megtámadta a békés tüntetőket, és több száz embernek sérülést okozott. 14 szemsérülés is volt, mert gumilövedékkel fejre lőttek, és illegálisan fogva tartottak több száz embert. Lisszabon után semmi nem történt. Az volt az elképzelés, hogy ez Magyarország belső ügye, Magyarország az EU egy tagállamának belső ügye, ezt mondták. Több dolgot megpróbáltunk, semmi nem történt, és ez magánügy volt. Az emberi jogok védelme, ennek egész rendszere az EU-n belül akkor erre úgy tekintettek, hogy ez nem megfelelő, nem hatékony arra vonatkozóan, hogy valamilyen válasz szülesen. Kérem önt, hogy zárja le a hozzászólást, mondja az elnök asszony. Morvai asszony, tudom, hogy kényes kérdés ez, nem hiszem, hogy többet beszéltem, mint az előttem szólók. Remélem, hogy a kérdésem világos. Kérem az előadó asszonyt, hogy magyarázza meg az elmondott példa alapján, hogy mi lesz a különbség az emberi jogok védelme terén a Lisszabon előtti rendszerhez viszonyítva a Lisszabon utáni rendszerben. Önök köszönöm. Még van egy hozzászóló, majd pedig lezárom a listát. Kérem, legyenek rövidek azért, hogy le tudjuk zárni a vitát. Lótrasszony, elnézést, elnök asszony, sokkal hamarabb kezdték ezt a vitát, mint ahogy a napirendben szerepel, úgyhogy kicsit elkéstem elnézést kérek, nem hallottam, amit Gálasszony mondott, de azt megértettem, hogy olyan struktúrát javasol, ami eltávolít minket, és szerintem rendkívül fontos lenne az emberi jogi katalógus, vagyis inkább azokra a mechanizmusokra és eszközökre fogunk összpontosítani, amelyek alapján a jogok hatékonyságát tudjuk növelni, ahogy ez az alapjogi kártában van. Ami engem illet, én teljesen egyetértek, szerintem a jelentésünk hatékony és hasznos lehet. De felteszem a kérdést, van-e mód arra, hogy elfogadjunk évről évre egy erős politikai perspektívát, jövőképet, hiszen mi nem vagyunk sem szakértői hálózat, sem az alapjogok nemzeti bizottságban, mi a parlamentben vagyunk, és éppen ezért úgy gondolom, hogy kellene valamilyen megközelítés, amit magunkévá teszünk. Például a jogokhoz való hozzáférés a legsebezhetőbb emberek esetén a kirekesztés és a szegénység elleni harc jegyében, hiszen ebben az évben ez igen aktuális kérdés ott van a jogalap, ami igen erőteljes, a diszkriminációk elleni harc egy sor területen. Ez olyan megközelítés, amit az alapjogi ügynökség hirdetett meg az éves jelentésében. Nagyon sok lényeges kérdést érintett egyébként. Ez azt jelenti, hogy kellenek struktúrák, amelyek az eszközeink, intézményeinkénkon keresztül érvényesülnek, és ugyanakkor lehetővé tennék számukra azt, hogy a helyzet legsötétebb pontjait is érintsünk, amelyek arra hívnak fel, hogy módosításra van szükség, és külön erőfeszítésekre az intézmények részéről. Szerintem ezt a két megközelítést vegyíteni kellene, azért, hogy legyen egy olyan dokumentum, amelynek politikai súlya van, és ami lehetővé teszi számunkra, hogy meghallgasson bennünket a tanács és a bizottság. Szerintem ez olyan cél, amire törekednünk kell. Mindenesetre úgy érzem, hogy Gál asszony esetében nagyon jó lenne, hogyha minél hamarabb az ő segítségével vitát folytatnánk erről a megközelítésről, azért, hogy mindenki a leghasznosabban elkezdhesse a munkát. Köszönöm szépen, Flótor asszony. Mielőtt átadom a szót az előadónak, elnézést kérek azért, hogy változott az időpont. Még csak nem is korlátoztam a hozzászólási időt de egy kicsit túlságosan nagylelkűen szabták meg itt az időpontokat. Nem akartam szüneteket beiktatni, úgyhogy ezért volt ez az elcsúszás. Gálasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami ezeket az elképzeléseket illeti, nézzük csak meg sorjában a különböző kérdéseket, és miért nem említünk tagállamokat? Kérdezték tőlem. Tudjuk, hogy ebben a bizottságban, hogy milyen nagy harcok vannak, hogyha tagállamokat is említenek a jelentésben. Most itt van ez a jelentés, lehetőségünk van arra, hogy létrehozzunk egy új rendszert és ez azt jelenti, hogy most harcoljunk egyes kollégákkal, akkor amikor egyes tagállamokat megemlítenek? Én szerintem ki kell emelni tagállamokat, de szerintem ezt nem ebben a jelentésben kell megtenni igen, szeretném ezt az elmozdulást, de nagyon sok intézmény van az EU-ban, igen, most azt szeretnénk látni, hogy kinek mi a feladata, mit várunk a bizottságtól, az ügynökségektől, és mi a mi szerepünk mindebben. Mert szerintem most ez a fontos, majd utána ha látjuk, hogy ezen vagy azon a területen probléma van, ebben vagy abban a tagállamban probléma van, akkor mit tesz a bizottság? Az ügynökségnek vannak adatai, hiszen azért hozták létre, hogy legyenek adekvát és független adatai, amelyeket majd később fel lehet használni. Akkor ezeknek az intézményeknek valójában hogy kell dolgozniuk? Mert akkor elkerüljük azt, hogy legyen egy olyan vitánk, ami sehova nem vezet, mert egyesek majd igent mondanak, mások nem, nemet. az ilyen jellegű viták, amelyek különböző problémákra mutatnak rá, és bizonyos tagállamokkal kapcsolatos problémákat emelnek ki, szerintem ezeket adekvát, megalapozott adatokra kell építeni. Nekem az az érzésem, hogy nagyon sok intézményt hozunk létre, és amikor azt mondjuk, hogy probléma van valamelyik tagállammal, akkor nem használjuk ezeket az intézményeket, amelyeket éppen ezért hoztak létre, hogy használják fel ezeket az adatokat, hanem azt halljuk, hogy nincsenek meg a megfelelő adatok, pedig közben létrehoztuk az intézményeket, amelyeknek az a célja, hogy megadják nekünk a szükséges információkat. Igen, van egy alapjogi biztosunk, van egy sor intézményünk, van egy ügynökségünk, akkor most mit kell tennünk? mondjuk el, hogy hogyan szeretnénk, hogyan működjenek mindezek, és milyen problémákat látunk. És itt Morvai asszony kérdésére is válaszolunk, mert ő nagyon sok és súlyos kérdéseket vetett fel nagyon fontos megnézni, hogy ezek az intézmények, amelyeket létrehoztak azért, hogy elvégezzék a munkájukat, egy bizonyos ponton túl nem működnek, mert úgy érzik, hogy túl kényes kérdésekről van szó. Szerintem a mi jelentésünknek arra kell összpontosítania, hogy kinek mit kell tennie, itt új lehetőség van, van egy kötelező érvényű kartánk, ez régen nem volt meg, most olyan időszakban vagyunk, amikor az emberi jogi egyezményhez csatlakozunk, és igen, egyetértek. Ebbe a jelentésbe bele kell tennünk az, hogy mindez mit fog hozni az állampolgárok számára. Erre összpontosítsunk. Azt is mondhatom, hogy itt félreértésről van szó, mert különböző elvárások vannak. Szerintem az lenne fontos, hogyha összpontosítanánk, be se kapcsoltam, de olyan hangosan beszélek, hogy be se kell kapcsolni a mikrofont, mondja az előadó. Vagyis hogyan tudnánk kihasználni a lehető legjobban ezeket az intézményeket, mechanizmusokat, amelyek most rendelkezésünkre állnak, és a jogi támogatást hogyan használjuk fel, vagyis azt, amit a Lisszaboni szerződés és az emberi egyezmény biztosít számunkra. Szerintem ez eh, politikai jellegű dolog, ha a mi eh, szakbizottságunk és a parlament valamit mond, akkor az egy politikai üzenet. Éppen ezért fontos, hogy hogyan foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Plusz azt is tudniuk kell, hogy ez a jelentés egész évben készülni fog, vagyis aktuális lesz, mert a novemberi plenáris elé kerül. Ez azt jelenti, hogy az év során felmerülő releváns kérdéseket mind megvitathatjuk, tehát az alapjogi biztossal való vita, párbeszéd, azután az egyezményhez való csatlakozásunk, stb. Lesz egy új jelentés az alapjogi ügynökségről is. Ezt június 10-én fogják elébünk terjeszteni, és június 21-22-én lesz meghallgatás az alapjogokról. Szerintem ezek során információkat, adatokat szerzünk, és mind ezeket belevehetjük majd a jelentésbe. Úgyhogy novemberben kerül ez, éppen ezért a plenáris seréhez jó. Várom az önök együttműködését, mert ezt együtt kell elvégeznünk, hiszen eh, ez azt jelenti, hogy ennek mindenütt meg kell jelennie, vagyis tükröznie kell, hogy a parlament hogyan tud ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és hogyan tudja a eh, mechanizmusok fényében mindezt az állampolgárok javára fordítani. Elnök, köszönöm. Kedves kollégák, ezzel lezárhatjuk ezt az ülés részt. 45 percre felfüggesztem az ülést, 40 percre mondjuk, tehát 11 óra 30-kor folytatjuk a munkát. Közös megbeszélés a Nőjogi és Egész, Egyesélyegyenlőségi Bizottsággal az eljárási szabályzat illet, ügyében az emberkereskedelemről. 11.30-kor, tehát következik a következő téma.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 Everybody, I reopen our, uh, our meeting. We have one uh, point of the agenda until 12.30. 12.30-ig az ebédszünetig a következő napi rendi pontot fogjuk megtárgyalni. Emberkereskedelem 2002 per 629 IB határozat hatályon kívül helyezése. Két előadót hallgatunk meg, de ami ennél is fontosabb, a legfontosabb, hogy ez egy közös parlamenti ülés az 51-es szabály értelmében. Éppen ezért ezt a pontot közös megbeszélésnek minősítettük a Nőjog és Egységegyelőségű Bizottsággal. Ebben az eljárásban a jövőben mindig közös megbeszéléseket szervezünk majd a két szakbizottság e részvettelével, tehát a FEM és a LIBE ülések, beütemezett ülések valamelyikén lesz ez. Nagyon fontos elmondani, és ezt mindannyian tudjuk, hogy az emberkereskedelem súlyos megsértése az emberi jogoknak, és modern rabszolgasághoz vezet. Sokszor olvasunk erről az újságokban nagyon szomorú történeteket, akár a tagállamokban, az Európai Unión belül is látunk erre példákat. Nagyon fontos, hogy felépjünk ezzel szemben. A jelenlegi Európai Uniós jogi keretek nem bizonyultak kellően hatékonynak. 2009-ben az Európai Bizottság egy javaslatot mutatott be egy tanácsi kerethatározatra, amelynek témája az emberkereskedelem megelőzése és azzal szembeni fellépés, valamint az áldozatok védelme. Időközben a Lisszaboni szerződés életbe lépett, és az Európai Bizottság kénytelen volt átalakítani a javaslatot, és egy irányelv javaslattá alakította át. Februárban, 2010 februárjában a plenáris ülés határozatot hozott az emberkereskedelemmel kapcsolatosan, nagyon érdekes volna meghallgatni, hogy az Európai Parlament által felvetett elképzelések a februári határozatban milyen mértékben érvényesülnek az Európai Bizottság új javaslat tervezetében. Ennél a pontnál Svensson asszonynal elnökölünk, társelnökként, a fennbizottság elnökeként van ő jelen, nincsen most hozzáfűzni valója, úgyhogy meg is adnám az Európai Bizottság képviselőjének a szót először, és azután a tanács képviselőjének. Pribe úr, az Európai Bizottság részéről tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amint említette az Európai Bizottság, március végén tett javaslatot az emberkereskedelem megelőzéséről és az az elleni fellépésről. Ön is nagyon jól felvázolta bevezetőjében, hogy miért merült fel ez a probléma, és miért kell nagyon komolyan venni az emberkereskedelem problémáját az Európai Uniós szinten is. Csak annyit fűznék hozzá, hogy elfogadhatatlan egyszerűen, hogy ilyesfajta fajta rabszolgaság létezzen Európában vagy bárhol máshol. Az Európai Bizottság a régi és az új összetételében is nagyon fontosnak tartja az emberkereskedelem elleni harcot, ez egyik legfontosabb prioritást jelenti ez az erőfeszítés. A javaslat hasonló, nagyon hasonló a korábbi kerethatározat javaslathoz, amit a tanács 2009-ben tárgyalt, Önök is bizonyára tudják, hogy a tanácsi tárgyalás megállapodása, elvi megállapodásra vezetett. A BIUT tanácsban tavaly november 30-án fogadták el. Ez a szöveg bizonyos javaslati, módosítási javaslatokkal van most önök előtt. Az irányelv javaslat magába foglalja a korábbi kerethatározat szövegét, a 2002-es kerethatározatot, valamint az emberkereskedelemről szóló Európa Tanácsi Egyezmény tartalmát, de ezeken túlmutat. Különösen a következő témakörökben az áldozatok jogainak és védelmének megerősítése, a korlátozás meg kiterjesztése az EU területén kívüli esetekre, harmonizálása a büntetéseknek, illetve súlyosabb szankciók a bizottság figyelembe vette a, az idei február 10-i véleményét a parlamentnek, és nagyon nagy megelégedésünkre szolgál látni, hogy milyen közel van a javaslatunk a parlament által tett ajánlásokhoz a határozatuk alapján, és reméljük, hogy majd önök is egyetértenek ezzel a kijelentéssel. Én most még nem szeretném részletesen bemutatni a javaslatot. Meggyőződésem, hogy nagyon fontos előrelépést jelent az emberkereskedelem megszüntetése, vagy legalább jelentős csökkentése érdekében. A bizottság meggyőződése, hogy ez egy igen ambiciózus javaslat, hiszen emberi jogi megközelítést alkalmaz az emberkereskedelem elleni harc szempontjából, megerősítve az áldozatok védelmét és jogait, illetve elsősorban a megelőzésre összpontosít, bár megerősíti a bírósági eljárási lehetőségeket is. Természetesen ebben az irányelvben nem tudtuk megoldani az a harmadik országokkal való együttműködés legfontosabb kérdésköreit, ez egy nagyon fontos aspektus az EU számára az emberkereskedelemmel kapcsolatos politikában. Meg kell találnunk ennek a problémának a gyökerét. Az EU és a bizottság továbbra is folytatja a törvényhozáson kívüli erőfeszítéseit erre az együttműködésre nézve, és ezt egyébként a tanács által novemberben tavaly elfogadott akcióorientált dokumentum is megerősítette. Ez a javaslat a tanácsi munkacsoportok előtt már szerepelt, a tagállamok általánosságban támogatásukról biztosították a javaslatot és a tartalmát. Lesznek módosítások, de egyelőre még nem tudjuk ezeket megvizsgálni, hiszen pontosan még nem fogalmazták meg azokat. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy észszerű várni javaslatokat, módosító javaslatokat, de úgy gondoljuk, hogy ezeknek a száma korlátozott lesz. Végül pedig szeretnék a javaslatunkról még egy dolgot megemlíteni, ez különösen lényeges ma ebben a körben, hiszen ennek a javaslatnak a tárgyalása lesz az egyik első alkalom, amikor a parlament együttdöntésben jogszabályalkotóként lép fel egy olyan területen, amely korábban a harmadik pillérhez tartozott. Ezt üdvözöljük, és nagy reményekkel tekintünk az együttműködés elébe. Gondolom, hogy a parlament is egyetért azzal, hogy az emberkereskedelmi elleni harcot továbbra is folytatni kell, és az intézmény remélhetőleg minél hamarabb dönteni tud majd az irányelv szövegén. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök asszony. Köszönöm. Most pedig szeretném a tanács képviselőjét felhívni szólásra, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam és természetesen ugyanúgy, ahogyan az irányelv tervezett, a szexuális zaklatás elleni irányelv tervezett esetében mi is szeretnénk ez alkalommal is köszönetet mondani a bizottságnak, amely bemutatta ezeket az intézkedés tervezeteket igen aktuális módon, és ebben az összefüggésben a spanyol elnökség mindig is szorgalmazta a bizottságnál, hogy ennek a két javaslatnak az ügyét tudjuk elő mozdítani, hiszen ez a téma és a korábbi téma is alapvető jelentőségűek számunkra, és ezekkel nem veszíthetünk el egy percet sem. A bizottsági javaslat a tanácsi megállapodásból indul ki, a 2009-es megállapodásból bizonyos módosításokkal. A második cikk szövege nagyjából a vasói egyezményből származik, a visszaélésekről beszél, és a különböző bűncselekmény formákról, és világos, hogy Sajnos sok bizonyíték van arról, hogy a személyek kizsákmányolására irányul az emberkereskedelem, az a tervezet tartalmaz az ötödik preambulum bekezdésben erre vonatkozó kitételeket is. Ami a szankciókat illeti, nagyon helytállónak találjuk ezeket a javaslatokat. Van egy technikai javítás, amit felvetettünk az előző javaslattal kapcsolatosan már, vagyis, hogy legalább 8-10 évben határozzuk meg a minimum illetve a maximális ítéletet, tehát azt mondjuk, hogy a maximum szankció legalább 8-10 év, ez azt jelenti, hogy akkor 8 évről van szó, de ez egy technikai kiigazítás, a bizottság elfogadta a javaslatunkat. A különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő áldozatokról is szól az, az egyik módosítás, különösen a kiskorúakról, aztán ez bizonyos vitát vetett fel, vagyis hogy hivatkozzunk-e és hogyan a terhességre, és természetesen ezt nem szabad úgy figyelembe venni, mint egy betegséget, de különös kiszolgáltatottsági okként igenis figyelembe lehet venni. Aztán nagyon megalapozottan szerepelnek a különböző szankciók, jogi eljárási formák, a szövegben a 27 tagállam különböző jogszabályrendszereinek megfelelően. Vannak országok, ahol büntetőjogi kategóriát jelentenek ezek a kérdések. Aztán meghosszabbítja az elévülési határidőt a kiskorúak esetében, hogy amikor nagykorúak lesznek, akkor megkezdhessék az eljárást. és természetesen nem függhet az eljárás megindítása az áldozat által indított feljelentéstől, úgyhogy jogi szempontból az orvosi eljárásról beszélünk, pszichiátriai ellátásról, oktatásról a, kicsi, a kiskorúak számára, stb. Tehát különös figyelmet kell fordítani a védelmi, áldozat védelmi intézkedésekre, különösen a kiskorúak esetében. Ahogyan ezt egyébként az ilyen elkövetési módok megelőzésével kapcsolatosan is fontos megemlíteni. Tehát meg kell előzni az ilyesfajta bűncselekményeket, és ezért szerepel is a 15. pontban, illetve cikkben az erre vonatkozó rendelkezés amit most fel is olvastam. Nagyon megalapozottnak tartjuk ezt a javaslatot megelőzési szempontból, és a 16. cikk pedig a felügyeleti szervezetről beszél. A tagállamoknak ebben szabad kezet ad, ahogyan ezt a 17-es preambulum bekezdés is kimondja, hogy a saját szervezésükben hozza, létrehozzanak egy olyan testületet, amely felülvizsgálja, tanácsot ad ezekben az ügyekben. A spanyol elnökség megpróbálta már felvenni az informális kapcsolatokat a parlamenttel, és ezzel a javaslattal, ugyanúgy, mint a korábbival, az jövőbeli belga elnökséggel is együtt dolgozunk, és a belga kollégáink bizonyos, hogy nagyon jó munkát fognak végezni ebben a témában és az előző témában is, a kiskorúak ellen követett szexuális bűncselekmények tekintetében. Megkezdtük tehát ezt az egyeztetést a parlamenttel, a belga elnökség fogja folytatni. Sok sikert kívánunk a belga elnökségnek, és számíthatnak mindig a jelenlegi elnökség támogatására, illetve a jövőben a spanyol delegáció támogatására ebben a témakörben. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Akkor most a jelentéstevőké a szó, a Liber részéről Anna Het a szocialisták frakciójából, illetve Bauer Edith a néppárt nevében. Tehát először Het asszonyé, utána Bauer asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy a tolmács megkapta az írásos anyagomat, hogy pontosan értse, amit mondani kívánok. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, és Malmström biztos asszonynak, hogy ilyen gyorsan tettek javaslatot. Valóban az emberkereskedelem a rabszolgaság modern formája, és fel kell lépnünk mindenféleképpen ezen bűncselekmény ellen. Ennek komoly, súlyos társadalmi következményei, problémái adják a gyökerét. Tehát ezekhez az egységes megközelítésre van szükség, nem csak a büntetőjog területén, hanem a bevándorlás és a szociálpolitika területén csak például kiragadva. Ami pedig a javaslatot, a tervezetet illeti szerintem mi ebben a jó, illetve mi hiányzik belőle. Nagyon örülök, hogy a gyermekek perspektívája is megjelenik, a korábbiakhoz képest. Ami a gyerekeket illeti, nagyon fontos, hogy konkrétan és kifejezetten ezt a csoportot figyelembe vegyük. Ugyancsak pozitívnak tartom, hogy a büntethetőség körét kiterjesztjük. az európai bíróságoknak megfelelő hatáskörrel kell rendelkezniük. Természetesen ők a harmadik országból származó elkövetőkkel szemben is fel kell, hogy tudjanak lépni. 2009-ben az Európai Parlament egy kérvényt terjesztett elő, és arra vonatkozóan, hogy az Európai Parlament erősebb szerepet játszon ezen irányelv kapcsán. Tehát például nincsen javaslat arra vonatkozóan, hogy az internetes bűncselekményekkel szemben hogyan lépjünk fel megfelelő koordinációra, koordinátor kijelölésére lenne szükség ezen a területen és az EU intézkedések kiterjesztésére is szükség lenne. Egy további javaslatunk is született, amit a bizottság nem karolt fel, az adatokkal kapcsolatos. És itt különösen gondolok a gyermekpornográfia problémájára. Itt nincsenek megfelelően megbízható adatok, sem nemzetközi szinten, sem az EU-n belül, tehát az Európai Unión belül az Europol, a Frontex, az Esélyegyelősségi Intézet és az Emberi Jogi Hatóság kell, hogy ebben az ügyben, vagy ebben a kérdéskörben fellépjen. A tagállamoknak pedig intézkedéseket kéne foganatosítania a felvilágosító kampányok kapcsán. A tájékoztatási kampányokat egyébként ki kellene terjeszteni az EU-n kívülre is, megcélozva az esetleges potenciális áldozatokat, illetve az emberkereskedelem kapcsán érintett intézmények irányába. Az áldozatok zömmel nők, illetve gyermeklányok Európában, ezt is figyelembe kéne venni az irányelv kapcsán. A bizottság javaslata tartalmaz szempontokat, ami a gyermekeket illeti, de az a nemekkel kapcsolatosan nem. Ami a emberkereskedelmet illeti, itt egyértelművé kell tenni, hogy ez a probléma milyen méreteket ölt. Ez esetleg ellentmondásos eredményeket is szülhet. A tagállamok fel kellene szólítani bizonyos büntető jogi lépések foganatosítására és preventív módon is fel kellene lépni. Például az olcsó munkaerő iránti keresletet is vissza kellene szorítani. Én úgy gondolom, hogy a 15.4-es cikk a tervezetben kötelező érvényű kellene, hogy legyen. A tagállamoknak tehát kötelezettsége kellene, hogy legyen ezt a cikket alkalmazni. Végezetül pedig szeretnék néhány kérdést is feltenni a bizottság, és illetve a tanács képviselője felé először is, a bizottsághoz. Miért korlátozza a 9.2-es cikk a tagállamok kompetenciáját, tehát a 9-es cikk 2-es bekezdéséről van szó. Hogyan festenek a illetékességi körök a 9-es cikk kapcsán, 9-es cikk C pontja kapcsán. És a tanácshoz a következő a kérdésem. a különböző bűncselekmények büntetőjogi felelősségeiről mi a véleményük. Bauer asszonynal egy számi, szemináriumon fogunk részt venni június 10-én, ami az emberkereskedelemmel foglalkozik. És a módosító indítványok határidejét szeretnénk elhalasztani június 2-éről június 30-áig de természetesen majd a pontos időpontot még meg fogjuk erősíteni. Fontos, hogy lehetőségünk legyen ezen a szemináriumon részt tudjunk venni, és hogy ezt követően tudjuk a módosító indítványokat majd elkészíteni és átadni, és köszönöm Bauer asszonynak a közreműködését és minden kollégának is. Elnök asszony, köszönöm Bauer asszonyé a szó kedves elnök asszony, köszönöm. Thank you very much, Chairman. Valóban egy nagy előrelépést jelez. Teljesen új definíciókat látunk, bő definíciókat, amelyek segítik a joganyag alkalmazását, és én ezt nagy örömmel látom. Mint ahogy azt is örömmel konstatálom, hogy az eddigi joganyaghoz képest kiterjed a büntethetőség a kényszerkoldulásra is, amivel mindez idáig az volt a gondunk, hogy ez nem illegális tevékenység, mármint a koldulás, és ezért ez az üzlet ez rendkívül sikeresen virágzott Európa szerte. Több minden másutt is nagy az előrelépés, én rendkívül, rendkívül nagyra tartom azt, ahogy a gyerek áldozatokra kiterjed a javaslat figyelme, mégpedig az, amit, amit régen vártunk, hogy a gyerekeket úgy lehessen vizsgálni, úgy lehessen kikérdezni, a velük történt eseményekről, hogy ezt nem kell megismételni, hanem elfogadható legyen a videóanyag, amit az első kihallgatáson fölvesznek. Nyilvánvalóan, nyilvánvalóan marad bennünk némi, némi hiányérzet néhány, néhány megfogalmazást illetően, ezekről többségében kolléganőm Anna Head szólt. Mégis szeretnék néhány kérdést föltenni a, a bizottságnak, amik, amiket nem látunk kielégítően megoldva a javaslatban ezzel, ezekkel kapcsolatban. A az, Európai, az Európa Tanács megfelelő egyezménye kiterjed az áldozatok védelme területén arra is, hogy hozzáférésük legyen a munkaerőpiachoz, illetve a szakképzéshez. Ez a javaslatból hiányzik. Nem igazán értem, hogy miért. Úgy szintén nem, nem teljesen értem, hogy mi az oka annak, hogy az előző javaslathoz képest, a, a 136-os javaslathoz képest csökkentették a maximálisan kiszabható büntetés idejét, amit legkevesebb időnek, legkisebb büntetésnek határoznak meg, hat évről öt évre, illetve 12 évről 10 évre. Hogyha azt mondjuk, hogy ez egy elfogadhatatlanul durva megsértése az emberi jogoknak egy, egy szinte, hogy azt nem mondjuk, hogy főben járó bűn, akkor, akkor nem értem, hogy miért csökkentették a, az egyik javaslattól a másikig a büntethetőséget. Nem, nem teljesen világos az sem, örülök ugyan, hogy benne van a szervkereskedelem is, de nem teljesen világos, hogy az egyes, egyes, egyes rendelkezések milyen értelemben vonatkoznak a szervkereskedelemre. Azt hiszem, hogy itt, itt némi pontosításra lesz szükség a, a következő, következőben <clears throat> Van még egy kérdésem, a határozati javaslatunkban azt fogadtuk el, hogy azt ajánljuk az Európai Bizottságnak, hogy hozzon létre egy európai jelentéstevő pozíciót, mert ugyan vannak nemzeti jelentéstevők, de ezeknek a munkáját senki nem fogja igazából össze. Ennek következtében annak vagyunk tanúi, hogy nem igazán összehangolt az egyes, egyes főigazgatóságok politikája ezen a területen. Elnézést kérek. Van még egy, még egy kérdésem, az pedig a 18 éves korhatár megszabására vonatkozik. Rendkívül sok panaszt hallottunk különböző szakemberek részéről arra vonatkozóan, hogy nagyon öreg a metodika. Még valamikor 1920-as, 30-as évekből származó metodika alapján állapítják meg a korhatárt. Igaz, hogy a javaslat az megengedő, hogyha föltételezés merül föl, hogy gyerekről van szó, akkor gyerekként kell bánni az áldozattal, de utána <clears throat> megállapítják, a, a, a, vagy megpróbálják megállapítani a korhatárt, hogyha az áldozat nem rendelkezik ö, dokumentumokkal. Most az a tapasztalatunk, illetve hát az az információnk, hogy ezt kétféle módon ö, szokták megtenni, egyrészt a csontok röntgenezésével, másrészt pedig a fogak állapotával az a kérdésem, hogy ezen a téren számíthatunk-e előrelépésre, mert nagyon sokan megalázónak tartják ezt a, ezt a létező eljárást. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Thank you, Mrs. Bauer. Uh, Köszönöm szépen. Hárman jelentkeztek egyelőre, Sargentini, Morvai és Costa asszony. Vienkovicsi asszony is, tehát negyed, négyen kívánnak hozzászólni a vitához. Lezárnám a hozzászólók listáját, és a vitát követően még a bizottságnak megadnám a szót. Tehát elsőként Sargentini asszony. Köszönöm, elnök asszony. Az irányelv célja, hogy megakadályozzuk, elébe menjünk, illetve fellépjünk, és védelmet nyújtsunk. Most a védelemről szólva, a legjobb az, hogyha abban segítjük az embereket, hogy önmagukat megvédjék. Az emberkereskedelem esetleg áldozatainak nyújtsunk ilyen segítséget. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Egy vitatott kérdés felmerült ennek kapcsán, ami alig került említésre, a, informa- a tájékoztató lapon az szerepel, hogy ez nem képezi az irányelv részét, és nevezetesen ez a tartózkodási engedély kérdése. Az előző irányelv, amire a mostani épül, foglalkozott az ideiglenes tartózkodási engedély kérdésével, a mostani viszont nem mi van szükség a e tekintetben az áldozatvédelemhez. Ez mindenféleképpen hiányossága az irányelv. Segíthetünk jogtanácsadással, szállás biztosításával, egészségügyi, mentálhigiéniai szolgáltatással, de nem adhatunk sem állandó, sem ideiglenes tartózkodási engedélyt, ami megnehezíti számukra a védelmet. Az előző irányelv ideiglenes tartózkodási engedély kiadását eh, tette lehetővé az szolgáltatása való együttműködés függvényében. Ez természetesen nehéz lehet olyan áldozatok, eset, áldozatok esetében, akik nem készek együttműködni az igazságszolgáltatással. Az igazságszolgáltatási eljárást akkor is folytatni kell, hogyha az áldozat nem hajlandó együttműködni. Természetesen meg kell találni az elkövetőt, de ez ügyben szükség lehet tartózkodási engedélyre. Tehát ha ezt bevennénk az irányelvbe, ez mindenféleképpen hozzájárulna az önvédelemhez, illetve a védelem megteremtéséhez. Még egy dolgot szeretnék felvetni, ami még vitásabb, vitatottabb a körünkben, nevezetesen, hogy kriminalizáljuk azokat, akik igénybe veszik az emberkereskedelem áldozatául esettek által nyújtott szolgáltatásokat ha ezeket a szolgáltatás igénybevevőket kriminalizáljuk, akkor az áldozatokat is kriminalizáljuk. Itt gyakorlatilag szexuális szolgáltatásokról beszélünk, tehát azt mondhatjuk, hogy a szexuális munkát vagy szolgáltatást kínálókat is kriminalizáljuk. Szerintem ez nem helyes ha valaki egy munkát végez, akár legálisan, akár illegálisan, akár emberkereskedelem eredményeként, és emiatt kriminalizálják, akkor a társadalom peremére szorul. Én egyet Egyetértek a jelentés tevővel, ami a kötelező Az előző irányelv kimondta, hogy a tagállamok eldönthetik, választási lehetőségük van, és hogyha ez a minimum standard, azzal egyet értünk, de nem szeretném, hogyha ez a 27 tagállamra nézve kötelező érvényű lenne. És szeretnék választ kérni a bizottságtól az eng- tartózkodási engedélyre vonatkozóan. Elnök asszony, köszönöm. Itt még néhányan kértek közben szót. Következik Morvai asszony. Én úgy gondolom, hogy ezen kérdés kapcsán a három alapvető kérdés, hogy hogyan látjuk a kapcsolatot az emberkereskedelem, a nőket, illetve gyermekeket szexuális célból elkövetett emberkereskedelem között, és a szexipar és a prostitúció között. Szerintem nem kerülhetjük el, nem húgyhatjuk be a szemünket ezen kérdés fölött. A kutatások, a saját kutatásom is, amit a különböző kizsákmányolás áldozatai körében végeztem, nők körében, azt mutatják, hogy ez a szexuális kizsákmányolása a nőknek gyakorlatilag azt jelenti, hogy normalizálódik a prostitúció, vagy egyfajta normává válik a prostitúció. És a nők kell szembeni abúzus és kizsákmányolás prostitúció vagy szexuális célból. Ha ez a helyzet, akkor egyre, több, egyre nagyobb kínálatra is szükség van. Ugyanis beszélünk a szex munkáról, ugyanakkor viszont nincs elég nő, aki ebbe az idézőjelben izgalmas világban dolgozhatna. A kínálat tehát fokozódik, és a kínálat kielégítésére meg kell teremteni a keresletet, amit mesterségesen teremtenek meg erőszakosan vagy kizsákmányolás révén. Tehát én nem hiszem, hogy az áldozatok javát szolgáljuk, ha csak a dokumentumok számát szaporítjuk, anélkül, hogy ennek az összefüggésnek a részleteit megvizsgálnánk. A nőkereskedelem egyik leggyakori motivációja a prostitúció, illetve olyan szolgáltatások nyújtása, ahol felmerül annak a kérdése is, hogy a prostitúcióba taszított nők közül sokan fel akarják adni ezt a tevékenységüket, ki szeretnének szállni, tehát itt egy mesterséges szétválasztás van a kereskedelem, a prostitúció és az úgymond hallgatólagosan elfogadott prostitúció között. Én nem hiszem, hogy a prostitúciót magában kriminalizálni kéne, mint ahogy az előbb is hallottuk, viszont azzal kapcsolatban sem látok semmi gondot, hogy minél többet megtudjunk, például a svéd tapasztalatokról, illetve más országok tapasztalatokról, és vele, meglehetősen kiábrándít az az elképzelés, hogy azok, akik tudják, hogy az emberkereskedelem áldozatául esett nőkkel kapcsolatosan követnek el visszaéléseket, hogy ez kriminalizálható-e vagy sem, szerintem egyértelműen igen. Köszönöm. Kosta asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak és a bizottság, valamint a tanács képviselőjének is a hozzászólást. Amit az előbb elmondott a bizottság, rendkívül fontos. Ez az első olyan téma, amelyel kapcsolatosan felhasználjuk az új jogkörünket, vagyis az, hogy a harmadik pilléren belül együtt hozzuk a törvényeket, és tudjuk, hogy nagyon sok nőszervezet is elkötelezte magát hosszú éveken keresztül e fronton. Emlékeztetnék Paola Kolombosz Févóra, aki parlamenti képviselő volt itt az EP-ben, és ő 1996-ban megalkotta az első fehér könyvet Gradin asszonyal együtt, az akkori biztossal együtt az emberkereskedelem témájában emlékezzünk rájuk, hiszen ma ugyanarról a témáról van szó. A bizottság és a tanács, és ennek nagyon örülök, a mi állásfoglalásunkra válaszoltak, és ennek az állásfoglalásnak nagyon nagy visszhangja volt. Kértük, hogy legyen irányelv az ember kereskedelem ellen, és ez legyen minél szélesebb körű. Ezt a kérésünket meghallgatták, ennek nagyon örülök. Viszont föltennék néhány kérdést, osztom az önök elemzését, amikor az internetről van szó. Jelentős előrelépés volt etéren, hiszen ma az a helyzet, hogy nem lehet megelőzni, a rendőrség nem tud megelőzni, nem tud közleményeket kiadni, vagy valami kommunikációt végre hajtani, vagy közbelépni a hálózatok koordinálása miatt történik ez. A sziber térségben, vagyis az interneten belül van egy olyan térség, amit nem szabad büntetlenül hagyni. Ma a vizsgálatoknak, nyomozásoknak figyelembe kell venniük azt, hogy az internetet is felhasználják az emberkereskedelemben és az áldozatok kizsákmányolásában. Szerintem a 13-as cikkhez hozzá kellene fűzni az áldozatok családjának védelmét is, mert amit itt előirányoztak, az nem megy elég messzire, és nem felel meg annak, amit mi az állásfoglalásunkban kértünk. Szükség van az áldozatok védelmére, de szükséges a családjukat is védeni, hiszen őket gyakran megfenyegetik. Továbbá úgy gondolom, hogy a nem kormányzati szervezetekre való utalást meg kell erősíteni. Először is a különböző szervezetek azok, amelyek valóban elszánták magukat arra, elkötelezték magukat arra, hogy harcoljanak az emberkereskedelem ellen. Nincs lehetséges újra beilleszkedés, nincs megelőzés anélkül, hogy a nem kormányzati hálózatokat benevonnánk, hiszen ők nagyon aktívak etéren, és képesek befogadó struktúrákat létrehozni, és ezzel megmentik a zsarolástól az áldozatokat, és lehetővé teszik az újra beilleszkedés számukra. Ahogy Bauer asszony mondta, és itt meg kell mondjam, hogy nem tudom, hogy a tartózkodási engedély, a humanitárius jellegű tartózkodási engedélyt szándékosan vagy nem szándékosan hagyták ki. De szerintem ez a fajta engedély jognak kell, hogy minősüljön. Ezt már az előző javaslat is tartalmazta, úgyhogy szeretném tudni, hogy ezt is bekívánják-e emelni ebbe a szövegbe, mert ha nem, akkor ez visszalépés lenne az előző jelentéshez képest, vagy javaslathoz képest, és Szerzsentini asszonynak megköszönöm, hogy ezt megemlítette. Úgy gondolom, hogy szükségünk van az Európai Bizottságban egy koordinátorra a témában, és éves jelentésre, véleményre is, ami alapvető, amit mi egyhangúla kértünk, amikor az állásfoglalásunkat elfogadtuk, az az, hogy a bizottságnak legyen előadója e témában aki kontaktpont is lenne a tagállamok különböző érdekelt felei között. Az én országomban ezt még nem tekintik bűncselekménynek, de szerintem szükség van arra, hogy súlyosabb büntetéseket rójanak ki az ügyfelekre. Most arra kérem önöket, hogy röviden szóljanak. Alfano asszonyé a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én a bizottság javaslatát nagyon is nagyra törőnek tartom. Szeretnék viszont a 9-es cikk első bekezdésével kapcsolatosan felvilágosítást kérni. B, C, D bekezdésekről van szó. A kilences es cikke kapcsán szeretném tudni, hogy a kettes bekezdés miért különbözteti meg a, az egyes cikk eh, C és D albekezdését. Amikor eh, a büntethetőségről van szó, büntetnek minősülésről, akkor én azt szeretném, hogyha ez a büntethetőség minél hamarabb életbe lépne ami például Kambodzsában a kiskorúak prostitúcióját illeti, tudjuk, hogy 75%-ban eh, nyilvános házak ügyfelei, kik, például hallottunk Szolaminámról egy rendkívüli hölgyről, nőről, és elmesélte, hogy eh, ezek a kislányok, akik ott Kambodzsában dolgoznak, az ő klienseik a mi országainkból érkeznek nincs elég súlyos büntetés a fogyasztó ellen. Ezeknek a gyermekeknek az életét teszik a kliensek tönkre. Szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan kíván harcolni ezen bűncselekmény ellen, és a büntetnek minősülés fogalmát a közösségi joganyagba hogyan kívánja bevenni. Következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Sok javaslat alapján kiderült, hogy nagyon érdekes ez a tervezet, de láttam a tartalmát a másik tervezetnek is, amin dolgoztunk, és engem nagyon érdekel a védelem szintje. A bizottságnak és a tanácsnak is feltenném ezt a kérdést, mennyire látják kompatibilisnek, vagy az áldozatvédelmi parancsnak az alkalmazását ezzel a javaslattal, hiszen lehetnek olyan áldozatok, akik ilyesfajta cselekményektől szenvednek, hiszen ezeknek a hálózatoknak nemzetközi jellegük van, és hogyha speciális védelmet élvez egy áldozat, akkor ebben az esetben tudjuk, hogy egy másik országba is átvihetik, és ott talán kevesebb problémával találkozik. Ahogyan hogyan látja a bizottság és a tanács, hogy ebben a kezdeményezésben hogyan függ össze az ő javaslatuk ezzel a másik javaslatról, amiről beszéltem. Mrs. Biankevicsite asszony, elnézést, ha rosszul ejtem a nevét. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok a jelentésért, és szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Szükségünk volt erre az anyagra. Az irányelvnet minél előbb be kell vezetni, minél előbb határba kell, hogy lépjen. Van azonban néhány kérdés, mi vezet, milyen okok vezetnek eh, a 21. században az emberkereskedelemhez? A gazdasági válság, a szegénység, ezek azok a problémák, amelyekből az emberkereskedelem elsődlegesen fakad. Nagyon fontos lenne, hogy preventív intézkedéseket foganatosítsunk, ennek egyik formája lehet a szegénység elleni küzdelem. Gyakran olyan nők, gyermeklányok esnek áldozatul az emberkereskedelemnek, akik harmadik országok polgárai, és őket az egész világon gyakorlatilag velük kereskednek az egyik országból a másikba, adják el őket. Itt nem lehet a határokon belül tartani ezt a problémát, ezért nagyon fontos, hogy harmadik országokkal hatékonyan együttműködjünk. Nem világos, hogy a bizottság a javaslatunkat mennyire veszi figyelembe, különösen gondolok itt a koordinátorokra vonatkozó javaslatunkra. Még hozzátenném, hogy én támogatnám azt, hogy azok, akik az ilyen áldozatoktól vásárolnak szolgáltatásokat, őket is megfelelő szankciókkal, büntetéssel sújtsuk. Az Európai Parlamentnek természetesen nem szabad megfelelkezni a saját felelősségéről ez ügyben. Hírs asszony, az utolsó hozzászólunk. Köszönöm szépen. Annék jelentéstevőként az Alda nevében én is örülök ennek a javaslatnak, irányelv javaslatnak itt nagyon fontos szempontok merültek fel, amivel nekünk is szembe kell nézni az Európai Parlamenten belül. És mindenféleképpen arra kell törekedni, hogy bővüljön az irányelv köre. Itt most természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy az emberkereskedelem mennyire marad az úgymond normál munka világának terepén. A szakbizottságban további két irányelvel is eh, foglalkozunk, a szexuális kizsákmányolásra, illetve a gyermek eh, kereskedelemre, pornográfiára vonatkozó irányelvel is, tehát ezt a kettőt eh, együttesen kellene megvizsgálnunk, hogy nehogy kioltsák egymás hatását. Ezen kívül a menekült ügyi csomag keretében is a menekültügyi szempontokat is érvényesíteni kell ezen irányelv kapcsán, annak érdekében, hogy egy egységes csomagot kapjunk, hiszen ezek egymással összefüggnek. Még egy szempontot szeretnék felvetni, amiről már ugyan többen is szóltak, az úgynevezett vásárlók, az ilyen szolgáltatók vásárlóival kapcsolatosan, az emberkereskedelem által érintett nőktől szolgáltatást vásárlókkal kapcsolatosan. Az ezzel kapcsolatos elképzelés helyes, hogy ha valaki tudatában van azzal, hogy egy olyan nőtől vásárol szolgáltatást, aki egy emberkereskedelmi bűncselekmény áldozata, vannak bizonyos fenntartásaim azonban a végrehajtással. Hogyan lehet azt bizonyítani, hogy ez az ügyfél tudatában volt azzal, hogy egy ilyen áldozattól vásárolt szolgált? Tehát például kérje el a tartózkodási engedélyt a prostituáltól? Vagy milyen módon lehet ezt bizonyítani, hogy ő tisztában volt az, a nő áldozatiságával? Tehát a végrehajtás a gyakorlatban vagy azt fogja eredményezni, hogy panaszt a nővel szemben is, vagy pedig azt hogy aki ilyen nőtől vásárol szolgáltatást, esetleg tart attól, hogy a rendőrséghez forduljon, mert tudja, hogy az illető nő emberkereskedelem áldozata volt. És az is, arról is szeretnék bővebben hallani, hogy a kiskorúak szemben követnek el visszaélést, olyan kiskorúakkal szemben, akik harmadik országból származnak. E-, ezen a területen együtt kell működni a harmadik országokkal, hogy a mi jogszabályainkat is valamelyest érvényesíteni tudjuk azokban az országokban. Köszönöm, Hírsasszony. Nagyon sok kérdést kaptak. Nagyon érdekel minket az önök válasza. Pribe úr, az öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elmondom, hogy igen, figyelmesen hallgattuk, és fel is egyeztük az ittet megjegyzéseket. Remélem, hogy azt nem várják tőlem, hogy a az ülés további felmaradó 7 percében kimerítő válaszokat adjak az összes kérdésre, megjegyzésre. Egy általános megjegyzéssel kezdeném. Ez a javaslat eszköz, ami büntető jogi eszköz, ez a szándékunk vele, és azt nem állítjuk, hogy ez a javaslat ha majd elfogadják, képes lesz arra, hogy megoldja az ember kereskedelem összes problémáját. Nem is ez a cél, csak azt reméljük, hogy nagyon fontos hozzájárulás lesz a probléma megoldásához. Az világos, hogy bizonyos kérdések, például a munkajoggal kapcsolatosak, ezekkel más közösségi szakpolitikáknak és eszközöknek kell foglalkozniuk, mint ahogy ez a múltban is volt. Második általános megjegyzésem. Ez a javaslat az EU új jogköre alapján születik a Lisztoni szerződés egyében a büntető jogon belül, és mindannyian tudjuk, hogy a tagállamok, egyes tagállamok inkább, mint mások, igen visszafogottak azt illetően, hogy az EU szabályozza ezt a területet. Éppen ezért, és ez rendjén való, irányelvet javasolunk, és egy sor kérdés esetében úgy döntöttünk, hogy a részleteket a tagállamokra bízzuk. Ennek alapján a legtöbb kérdés, amit ezen szakbizottságok tagjai felvetettek, a legtöbb kérdéssel egyetértünk, ami az internetes bűnözést illeti, szerintünk nem ez lesz eh, az irányelv eh, központi kérdése, az emberkereskedelmi irányelv központi kérdése, hanem majd megnézzük, hogy valamelyik következő projekt hogyan foglalkozhatna az internetes bűnözéssel. Egyébként az előző vita esetén is felvetettek egy sor kérdést a gyermekek szexuális zaklatása témában, itt is arról van szó, hogy a mostani esetben, hogy sok adat hiányzik, az Euróstatot megkerestük a statisztikák miatt, az emberkereskedelem esetében tudják, hogy ez nehéz, és nehéz információkat beszerezni, de azért ez nem fog minket a munkában akadályozni. Egyébként osztjuk a parlamenti képviselők véleményét. Fontos a figyelemfelhívás, nem elég csak egy irányelvet kiadni a büntetőjogi kérdések harmonizálása érdekében, hanem a jogalkotás mellett még mást is tenni kell. Egy sor kérdést hallottunk arról, hogy hogyan kell egyes cikkeket értelmezni, főleg ott, ahol a több mozgásteret hagytunk a tagállamoknak. Nem tudok minden részletre most kitérni. 9-es cég, 2-es bekezdés és a 4-es cikk. Megnézzük, hogy mi az, amit tehetünk, mi az, ami megtehető nagyon sok szempontból szeretnék messzebbre menni, de nem érdemes olyan javaslatot tenni, amelyikről azonnal tudjuk, hogy a tagállamok ellenállásába ütközünk. Az irányelv alapja a különböző rendelkezések, amelyek sok mindent a tagállamok belátására bíznak. Tíz évre változtattuk a maximális kiszabható büntetést. Ez azt jelenti, hogy ezzel tükrözzük a tagállamok eltérő hagyományait. Az biztos, hogy néhány tagállamban a 12 éves büntetés az olyan túlzóan magas, hogy még egy ilyen súlyos büntetés esetében is, egyébként ezt senki nem vitatja, nem lenne számukra elfogadható. Éppen ezért ezt figyelembe kellett vennünk. Aztán van egy másik kérdés, amit több parlamenti képviselő felvetett. Fontos, sején való pont. Minden, ami a tartózkodási engedéllyel, a tartózkodással, a menedékjoggal kapcsolatos, úgy érezzük, hogy ezt más joganyagoknak kell lefedniük, de az nem jelenti azt, hogy el akarjuk halasztani a vitát. Például az egyik releváns munkajogi irányelven van egy jelentés, amit a bizottság készít, és szerintem az nagyon jó alkalom lenne arra, hogy az utat kikövezzük az etéren való jogalkotás érdekében. Egyébként magas szintű embercsempészettel, emberkereskedemmel foglalkozó koordinátort is szeretnénk választani. A toborzás az néhány hónapot igénybe vesz, ezt elindítottuk, de intenzívebbé akarjuk tenni a munkát etéren, mivel igen kényes területről van szó, koordinálni akarunk EU szinten és nemzetközi szinten. Remélem, hogy ez jelzés lesz arra is, hogy az EU mennyire komolyan veszi ezt az adott problémát. Osztjuk azt a nézetet, hogy ha ezzel a problémával foglalkozunk, akkor nem szabad elfelejteni, milyen fontos a civil szervezetek szerepe, és szerintem a 15 per 2-es cikkben ezt jeleztük. Osztjuk azt a nézetet is, hogy a jogalkotás egy dolog, a végrehajtása pedig egy másik dolog. Nincsenek illúzióink. Nem első alkalommal fog előfordulni, hogy az EU valamiről jogalkotást végez, és aztán nem hagyják végre. De ezen irányelv esetében a végrehajtás nagyon fontos lesz, ha elfogadják az irányelvet. Nem csak átültetniük kell a tagállamoknak, hanem hatékonyan végrehajtaniuk. Éppen ezen oknál fogva nem akartunk túl teljesíteni, vagyis figyelembe kellett venni a tagállamok kormányainak elfogadási készségét, és a közvélemény elfogadását figyelembe kell venni. Az EU komoly hozzájárulást kíván ehhez adni, de a nemzeti büntető és rendőrségi hatóságoknak, munkaügyi hatóságoknak kell ezt a dolgot magukra vállalni. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Azt az üzenetet kaptam, hogy a tolmácsoknak most be kell fejezniük a munkát. Nagyon sajnálom, de természetesen a megválaszolatlan kérdések, amelyekkel most nem tudtak foglalkozni, és nem, amelyekre nem kaptunk részletes választ, ezek esetében, hogyha a bizottság kívánja, írásban reagálhat, és a két előadó is szeretne rövid megjegyzéseket tenni de azt mondták, hogy a tolmácsok most leállnak. Az a kérdés, hogy három percet még maradnának-e a tolmácsok, és akkor másfél-másfél percet tudunk adni az előadóknak, hogy reflektáljanak. Het asszony. Köszönöm egészen Köszönöm szépen a vitát. Annyit szeretnék mondani, hogy Szártori asszony beszélt arról, hogy büntethetővé kell tenni az ügyfeleket, de itt nem csak a prostitúcióról van szó. Én azt szeretném, hogyha bűncselekménynek tekintenék azt, hogyha valamely személy használja az ember kereskedelem áldozatait, legyen az kényszerített, kikényszerített prostitúció, vagy kényszermunka bármilyen formában. A problémát világosan meg kell határoznunk. Beszéltünk a szegénység elleni harcról, aztán arról, hogy a szexuális szolgáltatások iránti igényt is meg kell szüntetni. De vannak itt ellentmondások, mert a 27 tagállamnak együtt kell dolgoznia azért, hogy harcoljanak. E, szerencsétlen szörnyű e, csapás ellen, vagyis az emberkereskedelem ellen, és ezt még el fogom mondani a június 10-i szemináriumon. Bauer asszony. Most nincs e, túl sok időnk a téma további vitájára, de ma úgyse tudunk túlságosan előre haladni, úgyhogy várom a jövőbeli vitát. Elnök, köszönöm, az ülés bezárom. Három órakor délután folytatjuk. Köszönöm, kollégák, jó étvágyat!